let's make the best out of it. Yeah. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, eröffne die Unterbrochung. Kedves kollégák, megnyitom a ma délelőtt félbeszakított ülésünket. A szavazási maratont követően néhány kollega láthatóan még más fontos kötelezettségeinek tesz eleget a házban. Ennek ellenére azt hiszem, hogy az Európai Számvevőszék rendkívül fontos napi rendi pontját megkezdjük. Szeretném egyben az Európai Számvevőszék elnökét, Vitor Manuel da Silva Caldeirát újont üdvözölni az Európai Parlamentben. A munkaprogramot mutatja be. Ezzel meg is adom önnek a szót. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk, mindig eh, gyümölcsöző volt az Európai Számvevőszékkel az eszmecserénk. Ön is tudja, ma délelőtt volt a mentesítésre vonatkozó állásfoglalás, amit, amiről szavaztunk, és nagyon határozottan, erősen támadkodtunk ennek során a számvevőszék vizsgálati eredményeire és java- ajánlásaira. Meg is adom a szót. Uh, thank you, Chairman. Kedves, köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen örülök, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy a mai nap szólhatok önöknek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 2014-es éves programunkat bemutathatom. Akkor, amikor a programot meghatároztuk, a számvevőszék eh, nagymértékben támaszkodott eh, az Európai Parlament és különösen a szakbizottság képviselőivel folytatott párbeszédre. Remélem, hogy ebben sikerült az önök eh, főpontjait is érvényesíteni. A hatékony beszámoltathatóság volt az egyik fontos elem amely az Európai Uniós célkitűzések elérése szempontjából is eh, kiemelt jelentőségű. A 2017-ig tartó eh, időszak eh, prioritása a beszámoltathatóság maximalizálása, amely a legfontosabb eleme volt az időszakra vonatkozó munkaprogram összeállításának. Ezen célkitűzés keretében úgy gondoltuk, hogy saját programunkban az Európai Parlamenttel és a tanácssal együtt meghatározzuk a legfontosabb prioritásokat. A teljesítménykérdéseknek az auditjére szeretnénk elsősorban figyelni annak érdekében, hogy a teljesítmény auditokat a kapacitásaink kihasználásával lehessen megvalósítani. Szándékunk az, hogy amit szintén szeretnék megmutatni, hogy a bíróság számára több kezdeményezést is elmondjunk, amelyel a vonatkozó audit gyakorlatokat eh, lehet eh, javítani. A 2013-as eh, peer review, vagy kollég, kollég, csoport áttekintést ma adtuk ki. A költségvetés éves végrehajtása, a fejlesztési alapok éves végrehajtása valamint az ügynökségek külön jelentései 24, a teljesít külön jelentés a külön jelentésekről és a nyomon követő jelentések, valamint az előzetes áttekintő jelentések. Két átfogó jelentést is tervezünk, ez egyiket az Európai Unió pénzügyi kockázatairól, a másik pedig az Európai Uniós beszámoltathatóság és audit deficit terén jelenő problémákról. A negyedéves jelentés, amely a 2013-as Európai Uniós költségvetésre vonatkozik, a számvevőszék folytonosságot és komparabilitást szeretne az előző jelentésekkel biztosítani, annak érdekében, hogy a 2007-13-as több éves periódusban ugyanez érvényesüljön. Módszertani változásokat is szeretnénk ez alkalommal bevezetni. Szeretném azonban tájékoztatni a szakbizottságot arról, hogy a, bizot, a számvevőszék jelenleg méri fel az auditok és évek jelentések lehetséges kihatását a 2014-20-as pénzügyi keretre, valamint az Európai Uniós pénzügyi menedzsmentjének változásaira. Ez egy melléklete lesz az előző dokumentumnak. A rendkívüli jelentést illetően 2014-ben a számbevőszék teljesítményauditot fog a pénzügyi kereteken kívül is elvégezni. Egy példa erre minden költési terület, amely a témákat is illusztrálja az okosabb befogadó növekedés terén különleges, külön jelentést a fejlesztési és kohéziós alapokról, illetve a társfinanszírozott beruházási projektekről, az új energiaforrások például. Lesz egy külön jelentés a közös mezőgazdaságpolitika keretén belül a vízpolitika és a fenntartható növekedés a forrásokkal. A Globális Európa keretében külön jelentést adunk ki a az Európai Külügyi Szolgálat hatékony vezetéséről. Kon- ezt konkrétan a parlament kérte, és ennek alapján vizsgálni fogjuk, hogy milyen lehetséges megtakarítások lehetnek a, akkor, hogyha a parlamentnek egyetlen székhelye lenne. Végül pedig megvizsgáljuk a hatékony végrehajtást a külső határok alapok hatékony végrehajtását. A mellékletben tála, találják a pontos cél, célkitűzéseket és módszereket. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ahhoz, hogy hatékony legyen a beszámoltathatóság az Európai Unióban az audittal együtt, a pénzügyi és gazdasági társfinanszírozásra vonatkozóan is jelentős figyelmet kap intézményeinktől. Az Európai Uniós szintű válasz érdekében a számvevőszék az Európai Bankfelügyeletet auditálta, és külön projektcsapatot hozott létre annak érdekében, hogy e területre való ellenőrzéseit hatékonyan végezze. A az adatok végrehajtására megfelelő képzést biztosítottunk a nagy szakértelemmel rendelkező tag, tagok számára, és a számvevőszéken kívüli támogatást is biztosítunk. A csapat eh, első munkája három kérdésre összpontosít. Egy, a bizottság eh, makrofinanciális eh, támogatása Lit Lit Litvánia, Lettország, Portugál és Írország, a pénzügyi stabilizáció terén kettő makrofinanciális rendszer Görögország, és a, a túlzott deficit eljárás kezelése. A feladatok kombinációja, új területek megjelenése, a külön jelentések és minden egyes sor, valamint az éves jelentés is azt szolgálta, hogy a számvevőszék az Európai Parlamentnek és külön a szakbizottságnak is megfelelő alapot biztosítson ahhoz, hogy az Európai Unió tevékenységének közfelügyeletét elláthassa. Az Európai Parlament ugyanakkor elismerjük, és más érintettek el kell, hogy fogadják a számvevőszék szerepét a jövőben is. A számvevőszék üdvözli a parlament munkáját e területen, és határozottan kijelezi, kijelenti, hogy minden olyan reform, amelyet a számvevőszék javasol, az mind az Európai Uniós beszámoltathatóság javításának kihívását fogja érinteni. Azok a kérdések, amelyek a számvevőszék hatáskörébe tartoznak, nagyon sok esetben jelentős kezdeményezésekhez vezettek a stratégia megvalósítása érdekében. A számvevőszék megragadja a lehetőséget arra a kezdeményezések folytatásával, hogy számba vegye az Európai Parlament javaslatait, fenntartásait is. Ez, ez alkalomból például már tavaly is elmondtam, hogy melyek lehetnek azok a lehetséges eszközök és eredmények, ma pedig négy eredményről szeretnék beszámolni. Egy. A számvevőszék egy új programozási eljárást vezetett be, amely éves kockázat áttekintést javasol a, a szakpolitikai áttekintés érdekében a legfontosabb irányítási kérdések alapján. Másodszorban elfogadtuk a kommunikációs és érintett felek stratégiáját 2013 utánra. A fő prioritás, hogy erősítsük az intézményi érintettekkel, az LP-vel e és a tanácssal a kapcsolatokat, annak érdekében, hogy jobban tükröztethessük a prioritásokat. A szakbizottság kérésére válaszolva, elnök úr, egy számvevőszégi tagot fognak kijelölni annak érdekében, hogy az intézményi kapcsolatokat erősítse, segítse. Ezen kívül a hatékonyabban kívánjuk eredményeinket kommunikálni azzal, hogy publikációinkat és a médiával, médiához való kapcsolatunkat. Harmadsorban javítani kívánjuk a működési módszereinket. Két jelentős belső áttekintést hajtottunk végre, az egyik, amivel a jelentés és e, audit folyamatainkat e, tettük hatékonyabbá, másrészt pedig azt a formát, amelyben a számvevőszék az audittal kapcsolatos tevékenységeit irányítja. Ezek az áttekintések számos javaslatot is e, generáltak, a jelentés készítés időszerűségére és a válaszok relevanciája érdekében. A belső áttekintésekkel kapcsolatban elmondhatom, hogy a számvevőszék egy második nemzetközi áttekintést is végzett, ezt adták éppen a mai napon ki. Ez az áttekintés a gyakorlati teljesítményekre összpontosít, és a korábbi áttekintések ajánlásainak megvalósítását vizsgálja. Örömünkre szolgál, hogy a a német, a francia és a svéd számvevőszékek is rendelkezésre állították számunkra munkájuk eredményeit. Ezek azok az intézmények, amelyek modellként szolgálnak, és ugyanúgy fontosnak tekintjük az áttekintő csapat egyén, egyes tagjainak munkáját is. Elégedettséggel állapítjuk meg, hogy a bíróság szisztematikusan támaszkodik a korábbi áttekintő jelentések eredményeire. Több lépést is tettünk már annak érdekében, hogy javítsuk a teljes, a, az audit gyakorlatok hatékonyságát, hatásosságát. A bíróság, az, bocsánat, a számvevőszék ezen kívül megállapította azt is, hogy útmutatókkal, normákkal, a nemzetközi normák betartásával munkáját javíthatja. Stratégiai kötelezettségvállalásunk az Európai Uniós beszámoltathatóság előfeltétele, kiemelt jelentőségű az intézmények komplex munkájában, és többletértéket jelent a munkatársaink számára is. A ajánlások, javaslatok meghatározzák mind a lehetőségeket, mind a kihívásokat, amelyek alapján gyakorlatunkat majd változtatjuk. Ezek az ajánlások alapvetően visszajelzik és kiegészítik a belső kezdeményezések eredményeit. Az audit folyamatok hatékonyságának növelése érdekében, valamint a feladatok kiválasztásának javítása érdekében gyakorlati ajánlásokat is megfogalmazunk, konkrétan az Európai Unió és a nemzeti szint felé. Szeretnénk a, bizot, a változások jellegét és tartalmát is áttekinteni. Elnök úr, tisztelt képviselők! Értékes javaslatok állnak három forrásból is lehetőségünkre. A parlament, mint fő kapcsolat, a tagjai, az audit intézmények, valamint saját vezetősége és alkalmazottai. A számvevőszék hisz abban, hogy ezen ajánlások végrehajtásával a stratégia teljes ideje során épp alapokat tudunk teremteni intézményünk jövője, jövőbeni fejlesztéséhez, és maximalizálhatjuk ezzel az Európai Uniós intézmények munkájának segítését, ezek között a parlament munkájának segítését is, az európai intézmények beszámoltathatóságának javításával. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt az áttekintést az Európai Számvevőszék munkaprogramjáról. Sok olyan témát említett, amikkel foglalkozunk. A parlament előadója vagyok a teljesítésen, teljesítményen alapuló költségvetési tervezés témájának, ezért fontos inputokat kaptunk a vitához. És most megnyitom a vitát, és anyanyelven folytatom. Megnyitom a vitát. Első hozzászóló Inez Alaya Szender asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretném természetesen köszönteni Kaldera urat. Nagyon sok fontos információt mondott, és szeretnék gratulálni is a kinevezéséhez. Remélem, hogy a reményeinknek megfelelő lesz az együttműködés. És annak is örülök, hogy ma tudunk beszélni erről a munkaprogramról. Néhány kérdésem és néhány megjegyzésem lenne, amikor megnézzük ezeket a programokat a második szektorba, ahogy ezt nevezik, a szociális ügyek területén egy fontos témát választott az Európai Számvevőszék. Konkrétan azt kívánja megvizsgálni, hogy hol van munkahelyteremtés, kik azok, akik a munkahelyteremtésben aktívak, ezt a területet kívánják elemezni. A kérdésem a következő. Meg lehetne oldani valamilyen módon, hogy a számvevőszék részéről is történjen beavatkozás ezen a területen. 2014 és 2015-ben a frontloading mechanizmust kívánjuk beindítani és alkalmazni, elsősorban a fiatalok foglalkoztatásának az érdekében. Végig kellene gondolni, ha egyetért, méghozzá a számvevőszék kéne, hogy megvizsgálja, hogy a frontloadingnak milyen kockázatai és milyen előnyei vannak a fiatalok foglalkoztatása területén, hiszen az eh, választások eh, során is egy fontos téma ez, ráadásul ez az Európai Parlament vállalása ugyanakkor frusztrációt is jelent, illetve ennek a kockázatát, ahogy korábban is már eh, beszéltünk erről a témáról, mert vannak, akik azt mondják, hogy ennek eh, semmi értelme, nem is hasznos. Nekünk viszont vannak bizonyítékaink arra, hogy a fiatalok foglalkoztatásán eh, vannak olyan lehetőségek, hogy hatékonyan tudjunk eh, befektetéseket végrehajtani. Vannak, akik azt mondják, hogy semmi értelme ennek, ez többféle vélemény. Nem tudom, hogy a számövőszék meg tudná -e vizsgálni ezt. Itt ugye több, több millió eurós forrásról van szó a következő téma Ukrajna támogatása. Én ezt nem fogom ellenezni. De több olyan országban, például Tunézia is, ahol akinek a javára elkülön, elkülönítettünk támogatási lehetőségeket. De ahogy ezeknek a pénzeknek a sorsa mostanában alakul, méghozzá több millió több milliós összegekről van szó. Ugyanakkor vannak a déli problémáink is, tehát nem tudom, hogy a számvevőszék valamilyen módon a javaslataiban nem tudna-e valamit mondani, valamit nyilatkozni a keleti kapcsolatokról, vagy a külkapcsolatokról. Nem lehetne valahogy fölmérni a kockázatokat, hogy melyik döntésnek milyen kockázata lehet, hiszen sokszor nagyon gyorsan, hirtelen születnek ezek a döntések, és fontos összegekről van szó. Köszönöm szépen, Jean-Pierre Odi a következő hozzászóló. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a szemvőszék elnökének a megválasztásához, és hogy abszolút ö, ö, professzionálisan és elegánsan és értékelhető módon végzi a munkáját. Egy olyan ö, ö, Grémumban, ahol azért nem könnyű a munka irányítása. Néhány megjegyzésem lenne a munkaprogrammal kapcsolatban. Először is, amiről ma délelőtt szavaztunk, és a teljes munka, amit ön vezet, amit ön kezel, 2012-es évről van szó, egy kicsit kérdőjeles a számomra, hogy mi is történt, hiszen elutasítottuk a mentesítést egy olyan, egy bizonyos intézmény esetében, ugyanakkor a számvevőszék semmilyen megjegyzést nem tett. Egy más egységeknél, intézményeknél viszont elfogadtuk a mentesítést, és az önök szervezete elutasította van jelentős cég is ezek között, például egy ipari kutatással foglalkozó társaság, ami ebben a második kategóriába esik. Gyakorlatilag szervezési a munka miatt az auditoruknak nem volt hozzáférése a igazolásokhoz, és ezért nem tudták igazolni ezeket az elszámolásokat. A kérdésem a következő. Számunkra nagyon fontos az önök véleménye. Ezért szeretném, ha részletesebben megvizsgálnánk ezt a zavaró helyzetet, vagyis a parlament és a tanács kapcsolatáról van szó. Az önök jelentésében gyakorlatilag semmi nem szerepel erről. A munkaprogramban véleménye szerint beleférne ahhoz, hogy a tanácsnak egy részleges, részletes auditját végeznék el, egy részletes jelentést készítenének a tanácsról, ami parlament számára pontos információkat adna a tekintetben, hogy hogy is működik a tanács. Mert az én mandítás, mandátumom úgy zárul le, hogy rossz érzésem van a tanácsi kapcsolat miatt. Önök viszont értekítélet nélkül ezt az elemzést el tudnák végezni. A következő javaslatom a kiscsárnoki tevékenység. A mandátumon vége felé el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió zavar engem, hogy sokszor nem fizetik ki a számlait. Egy, nem egy kis intézményről van szó, 140 milliárd eurós összegről. Amikor a vitákat végighallgatom, amik megelőzik a politikai megállapodást a többéves pénzügyi tervről, és aztán egy olyan intézmény, mint a miénk, több millió vagy milliárd összegben nem fizeti ki a számláit, hát az nagyon zavaró, nagyon kellemetlen helyzet, sőt ennél rosszabb. Hát az ipari bizottságban is volt egy ülésünk, ahol a Sminski főigazgató azt mondta, hogy 1 milliárd 100 milliós hiánya van, és ezért nem tudja a 2013-as számlákat kifizetni hát ha jól értem, az eh, parlament elnöke, amikor a megállapodás köti a több éves pénzügyi keretről, azt mondta, hogy eh, nem tudom, 12 vagy 13 milliárd, az összes 2013-as költséget kifizettük, és egy olyan pénzügyi keretet írtam alá, hogy ha a 2013-as számlák még nincsenek kifizetve, arra is legyen lehetőség. Ugyanakkor február 7-8-a eh, közti éjszakán a brit miniszterelnök megváltoztatta a tárgyalási módszert, mert nem akart elfogadni, hogy kevesebb pénzt kapjon az ő országa, és ezért eh, kifizetési kredité alakította ezt át Persze, ez egy jó módszer, de ez egy olyan tartalék, ami 2014-2020-as időszakra vonatkozik, viszont 2013-as kifizetésekről van szó. A Költségvetési Bizottság, Európai Parlament, mindenki azt garantálta, nem tudom már, hogy 12 vagy 13 milliárdról van szó, hogy az elégséges lesz, de aztán kiderül, hogy 25 milliárdról van szó. A számvevőszék készíthetne egy jelentést a 2013-as összegekről. Nem az a lényeg, hogy szavazzunk, mert ugye mindig elkapkodjuk a szavazásokat. Most már megtörtént a szavazás, most egy új időszak kezdődik, 2014-es időszak elején. Meg tudnák-e becsülni, hogy mennyi a szakadék, a számlák, kincstánoki szempontok 2013 végi helyzete tekintetében, ugye a mentesítésen dolgozunk, illetve, hogy milyen a szakadás a két pénzügyi időszak között. Van-e módszertani eltérés valóban a vállalások és a kifizetési kötelezettségek között? Hiszen a következő parlamentnek olyan lehetősége lesz a költségvetési politikai felügy, felülvizsgálati joga keretei között, ami szerepel, tehát ami lehetővé teszi a tárgyások újraindítását, hogy megértse ezt a kérdést. Nem tudom, hogy technikailag ez lehetséges-e. Természetesen a kollégáim majd ezt a javaslatot megfogalmazzák konkrétan is a következő mandátum számára. Még két megjegyzésem lenne. A mikrofonon kívül. Még egy megjegyzésem, nem akarok hosszasan beszélni. A nyugdíjakkal kapcsolatban sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság nem könyveli le azt a 30 vagy 35 milliós nyugdíjösszeget, amit nálunk szerepel, hiszen teljesen kiegyensúlyozottak egyébként az uniós elszámolások. Megmagyarázták nekem, de nem győződtem meg igazán arról, hogy ez valós. Tehát itt is esetleg a számvevőszék megvizsgálhatná ezeket a nyugdíjkérdéseket, amelyeket a tagállamok kellene, hogy nekünk fizessenek még egy utolsó megjegyzésem lenne, a, milyen az együttműködésük a nemzeti ellenőrző intézményekkel. Az osztott kezelés a számunkra aggályos, a nemzeti számvevőszékekkel való együttműködés. A technikai módszertani együttműködésen túl tovább fejlődött ez az együttműködés, és elképzelhetünk egy audit láncot európai számvevőszéki, tehát költség, európai költségvetési ellenőrzés, és ezt követően pedig nemzeti szintű audit. Merci beaucoup, Monsieur Audi, Jens. Köszönöm szépen, Odi úr. Jens Geyer következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kajdera elnök úr! írásban a frakciónk nevében már gratuláltam önnek az újraválasztásához, most ezt szóban is megismétlem. Köszönöm, hogy ma eljött. Ez is a jó együttműködés jele. A számbevőszék bár önálló intézmény, amelynek a függetlenségét mindig megvédjük, de mégis most a munkaprogramjukról párbeszédet folytathatunk. Üdvözlöm a munkaprogramot, szerintem ez jó elegye több dolognak. Azaz egyrészt érzékeny dolgok nyomonkövetéséről is szó van, a politikai szolgálatokat is vizsgálják. Ezek viszonylag új intézmények és a források elköltésével kapcsolatban fontos ellenőrizni, hogy ez úgy működik-e, ahogy szeretnénk. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék vitára bocsájtani. Egyrészt azt hiszem világossá vált, a mentesítéssel kapcsolatos beadványaim révén, hogy nem vagyok nagy híve a megbízhatósági nyilatkozatoknak. Készült egy jelentés Cseszkova asszony tollából, aki leírta, hogy az Európai Parlament támogatja azt, hogy a szerződés következő módosítása során hiszem az angol szóval a reconsider szót alkalmazza, tehát felül kéne vizsgálni a megbízhatósági nyilatkozatok intézményét. Nekem is az a véleményem, hogy az európai intézmények a megbízhatósági nyilatkozat, a DASZ kialakításáról alapos vitát kell, hogy folytassanak. Mm, talán majd szavazásra is bocsátják az én javaslatomat. Én ezt a DAS-t korlátozott értékű instrumentumnak tartom, más kollégák erről más, más gondolnak, de mi szociáldemokraták nem egyedül álltunk ezzel az állásponttal. Talán ez még egy minősített kisebbségi álláspont. Szeretném megindokolni, hogy mi is a problémánk. A munkaprogram sem segít megoldani ezt a problémát, amit mi látunk. Ez a gond a hibák kiszámításával kapcsolatos. Ma eh, délelőtt ugye több ezer módosító indítványról szavaztunk, eh, és eh, a bizottság mentesítésénél szavaztunk az én, erről a konkrét indítványról, miszerint a számvevőszék és az Európai Bizottság tegyenek erőfeszítéseket, több erőfeszítést annak érdekében, hogy a e, hiba e, arányjal kapcsolatban megegyezzenek valamiben, egy közös megközelítésben. A számbevőség, számbevőszék és a bizottság is, ha kitart a mostani vizsgálati mechanizmus mellett, és ez eltérő hibakótákat eredményez, amikor ennek a politikai következményeit majd le kell vonnunk. Ez a ráfordításokat növelni fogja. Jó, ez nem baj, ezért fizetnek minket, de az európai intézmények ezzel a világban eltérő üzeneteket küldenek, és ezek közül kell majd kiválasztani azt, hogy melyiket ismerik el mérvadónak. A számvevőszék magasabb eh, hiba arányát, eh, ami ugye ezt komolyan még azért ki is lehet eh, dekorálni, vagy pedig a bizottság megközelítéséhez csatlakozik valaki. A probléma tehát koncepcionális jellegű. Mert mi is tulajdonképpen egy hiba? Hogyan értékelik a hibát? És komoly esetben egy, mondjuk egy pályázati kiírásnál, ahol mondjuk egy 100 milliós infrastruktúrális projektben egy apró hibát 100%-os hibának tekinteni, hát ez olyan benyomás kelt, hogy az egész projekt megbukott, ezért nagyon nagy a politikai jelentőség ennek a kérdésnek. Remélem, hogy a számvevőszék és a bizottság, és talán szerényen mi is, Európai Parlamentként hozzájárulhatunk ehhez, de elsősorban az, az a másik két intézmény kell, hogy közös megközelítést dolgozzon ki, vagy ebben egyezzen meg. Azután a határérték, a küszöbérték kérdése, a megbízhatósági nyilatkozat, a DAS korlátozását szolgálja. Többször is megvitattuk már azt, hogy mi a számítási alapja a hiba aránynak a számvevőszéknél. Ezt a számvevőszék mindig jól megindokolta, és senki nem kérdőjelezi meg, hogy mennyire komolyan áll hozzá ez a számvevőszék. Mégis, hogyha 2%-nál hagyjuk a határértéket, eh, akkor ez eh, a jelenlegi módszer mentén sziszifuszi munka lesz. Mindig újabb és eh, újabb téglákat pakolunk fel, aztán közben az egész összeomlik. Ez a hozzáállás az Európai Bizottság részéről abban nyilvánul meg, hogy ezt nagyon nehéz feladatnak tartják. Emellett egyre nehezebb válik a munka. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság elnöke azzal indult, hogy szerette volna a korlátozás nélküli DASZ-t elérni. Nem sikerült neki. Most meglátjuk második nekifutása nekünk sikerül-e. Ez a két kérdéshez kapcsolódik, tehát a határérték, illetve a e, hiba arány. E, hogyha ezt a kettőt nem oldjuk e, meg, akkor még a 21-22. után sok más lesz is fog születni, amelyek nem korlátozás nélküliek, és ez egy kicsit frusztráló. Azt persze elismerjük, hogy hibák vannak, de ezt még a számvevőszékkel meg kell vitatnunk, ugyanúgy, mint az erőforrás allokáció kérdését is. A számvevőszék nagyon fontosnak tartja, hogy felvegyük ezt a DAS-ba, DAS-okba, én tudom, hogy a kép kisebbséghez tartozom, de azt mondjuk, hogy továbbra is, hogy ez nagyon korlátozott értéke van annak, hogyha ezt az erőforrás allokációt is figyelembe veszik a megbízhatósági nyilatkozatokban. Mondanék még valamit, ami talán nem is illeszkedik a 2014-es munkaprogram vitájához, mert ez már lezárult, és ezzel kapcsolatban számvevőszéknek már nehezére esne átalakítani a munkaprogramot, ezt én nem is kívánnám, de azért fontosnak tartanám azt, hogy a számvevőszék a 2000 és 2006 közötti támogatós, támogatási időszakot még egyszer tekintse át. Ugye a 2014-es már nem lehet változtatni, de legalább a 2015-ös évprogramját vizsgáljuk meg. A bizottság lezárja ezt, a, ezt az időszakot, és azt hiszem a költségvetés mértékéről, mértékéből következtetéseket lehet levonni, a, hogyha a 2000 és a 2006-os időszak tanulságait veszük alapul. Fontosnak tartanám, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen, mennyi hibát lehet utólag korrigálni, mondjuk az visszafizetetések kapcsán. Ez egy ilyen jelentés értékét nagymértékben megnövelné a mi számunkra, mert ebből tanulhatnánk, levonhatnánk a következtetéseket a jelenleg folyó, vagy legalábbis a következő támogatási időszak számára és az visszafizetetések eszközével, hogyha utólag lehetne csökkenteni a hiba kvótákat, az mindenképpen hasznos lenne. Köszönöm szépen Jens Geiernek. Most még Inge Gressle és Jan Mulder fognak hozzászólni. Azt hiszem, hogy először Inge. Igen, most egy kicsit gyorsabban kell beszélnem. Elnök úr, köszönjük a munkaprogramot, de hogy idén 24 külön jelentés készült, ez azt jelenti, hogy havonta kettő, ez már aggaszt engem. A néppárt majd minden tőle lehetőt megtesz, de nem tudom megígérni azt, hogy a szükséges alapossággal ezeket fel tudjuk dolgozni. Azután mit jelent az, hogy landscape jelentés? Mit értünk ezen? Ön bejelentette, hogy jön ez az új eszköz, jelentés típus. hát olvasom, hogy fel kell hívni a figyelmet a kockázatokra, de ez annyira érdekes, hogy jó lenne, ha erről még mondana valamit. A megbízhatósági nyilatkozatokkal kapcsolatban, amit elmondott, azt nagyon nagyra értékeljük. A DASZ kapcsán ugye egy átfogó képet ad arról, ezek a DASZ-ok egy e, egyedülálló eszközök, mert nagyon átfogó képet adnak a múltról. És a számvevőszék is, és mi is ezekből új információkhoz juthatunk. Én látom, hogy mi a számvevőszék problémája, de fontos, hogy ne tegyünk itt olyat, ami még jobban, még nehezebbé teszi a helyzet, mint amilyen most. Haiti-vel kapcsolatban és a külügyi szolgálattal kapcsolatos külön jelentések a következő pont. Jártunk Haiti-ben, és továbbra is nagyon aggódunk, hogy azzal kapcsolatban, hogy olyan használják fel ott az eszközöket, ezért nagy érdeklődésre vettük tudomásul ezt a külön jelentést. Ma új feladatot eh, kaptunk, vagy adtunk magunknak. Szavaztunk arról, hogy az Európai Számlevőszék az Európai Bírósággal kapcsolatban egyfajta benchmark elemzést kellene, hogy elvégezzen. Mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Bíróság jobb lehetne, mint ahogy jelenleg működik. Ezért kérjük, hogy nekünk is és a bíróságnak is segítsenek abban, hogy talán fel nem tárt kincseket tárjanak fel, és a fel nem tárt hiányosságokat meg tudják szüntetni. Szavaztunk arról, hogy 2011-ből legyen egy Olaf után nyomon követő jelentés. Az utolsó kívánságom minden évben kapunk 138 EAMR jelentést. Ebben a harmadik országokban működő EU nagykövetségek munkáját értékelik. A nagy követek pedig kulcsfontosságú teljesítmény indikátorokat elemeznek. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvassák el ezt a 138 jelentést, a Key Performance indicator ezeket a kulcsfontosságú mutatókat javítani kellene, ugyanis itt a harmadik országbeli EU-s nagykövetségek működése a javítható lenne ezáltal, tehát kérjük, hogy a landscape jelentésekben talán majd erre is térjenek ki. Köszönöm szépen, és Jan Mulder következik. Köszönöm szépen. Már most Elnézést kérek Kádere úton, mert négykor el kell mennem egy másik megjegyzésre, de valaki azért meghallgatja a kérdésre a választ, amit felteszek. Először is gratulálok az újraválasztásához, és meg kell, hogy mondjam, mindig is nagy hatása volt rám a számvevőszék külön jelentése. Nagyon hasznos eszköznek tartom ezt, hogy a parlamentet ezzel tájékoztatják, bár nem csak a parlamentet, megfelelő figyelmet is kapunk. Úgyhogy ez egy olyan, ez az a probléma, tehát a figyelem, amit a jövőben még meg kell oldjunk, de nagyon hasznos. Nézzük a dust. Mindig ez a fénypont, a pozitív dust, igen vagy nem, amit kapunk a számevőszéktől. Tudjuk, hogy a tanulmányok alapján tulajdonképpen mindig minden rosszabb lesz. A kérdés az az, hogy amit a számvevőszék saját maga is érvényesít, hogy elfogadjuk a nemzetközi százalékos két százalékot, és hogyha ez alá megyünk, akkor nem kapjuk meg a pozitív dust. A tagállamok képviselője ezzel egyetértenek. A kérdésem a következő. Mennyire fair ez a két százalék elrendelése? Olyan körülmények között, nem tudok olyan számokat, de úgy gondolom, hogy nagyon kevés tagállam tudja saját maga ezt tiszteletben tartani. Tehát miért kérünk valami olyasmit az európai alapokkal kapcsolatban a tagállamokkal, hogyha a tagállamok a saját alapjaiknál ezt a kétszázalékot nem tudják hozni? Nemrég együtt ebédeltem a német számvevőszék egy tagjával, és ugyanezt a kérdést tettem fel neki is, hogy mi az átlagos arány, a hiba arány Németországban, és ő azt mondta, hogy úgy gyanítja, hogy 4 és 5 százalék között van, pedig az egy jól irányított ország szerintem, úgyhogy akkor miért rendeljük mi el? Igen, igen, tudom, hogy ti vagytok kormányon, de hadd mondjam mégis. Szóval mivel védhetjük ezt a két százalékat? Tudom, hogy ez a nemzetközi előírás, de nem sziszi valóban ez a munka elvárni hogy ezt a közeljövőben elérjék. Szerintem soha nem fogjuk. Az elmúlt, a 90-es években sem sikerült, és az elmúlt években pedig még rosszabb a helyzet. Tehát reális-e ez a két százalék az alapokkal kapcsolatban? Ez a fő kérdésem. Ja, vielen liebe Hát igen, kedves kollégák, szívből köszönöm, nagyon sok szempont merült fel. Az elnök urat kérem, hogy válaszoljon. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a képviselőknek a kedves szavakért. Ezt ösztönzőnek veszem a további munkám tekintetében, hogy együtt dolgozak a parlamenttel, illetve ezzel a szakbizottsággal, ma délelőtti ülés is ez bizonyítja, hogy jó volt az együttműködésünk. Mulder úr kérdésével kezdem, hogy legalább a válasz egy részét hallja. Persze más képviselők is érintették ezt a témát. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy újra gondoljuk a megközelítésünket. Most uh, az új 2014-2020-as időszak kezdetén új keretek uh, között kell, hogy dolgozunk, belső ellenőrzés, belső kezelés ezeknek az alapoknak. És hogyha a bizottsággal és a parlamenttel együtt tudjuk azt biztosítani, hogy mindannyiunk a saját feladatait ellátja, akkor más lesz a helyzet. Mit is akarok ezzel mondani? Hogy amit eddig tettünk, az az, hogy a belső ellenőrzési láncot próbáltuk helyettesíteni. Egészen a végső kedvezményezettig el akartunk jutni, megvizsgálni, hogy minden rendben működik. De hát a kezelésért felelőseknek kell ezt elvégezniük, és meg vagyunk arról győződve, hogy az új szabályokat követően, hogyha ezeket a szabályokat a tagállami hatóságok és a bizottság is pontosan betartja, akkor most már ez a lánc jobban fog működni. Ugye a pénzügyi rendeletből kiindulva, illetve bizonyos területeknek a specifikus szabályai tekintetében. És így új időszak fog kezdődni a dászok területén. És én remélem, hogy ez majd kitapossa az utat egy másfajta megközelítés érdekében. És nem a számvevőszék kell, hogy megmondja, hogy mi a küszöbérték. A bizottság mondja meg, hogy mi az a hiba határ, ami a láncokon keresztül följön, és a mi feladatunk, hogy azt mondjuk a parlamentnek, hogy ez igaz, ez hihető, ez pontos, hogy a ellenőrzési lánc által adott információ az megbízható. Hogyha ezt a lehetőséget megragadjuk arra, hogy más irányba mozduljunk el, akkor úgy gondolom, hogy Geyer úr, Mulder úr megjegyzéseit is más fényben látjuk. A számvevőszéknek más környezetben kell dolgozni, másfajta kockázatokat kell kezelnie, és másfajta értékeket kell alkalmazni a küszöbök értelmezése során. Mi a mindig ugye azt próbáljuk kikerülni, hogy magas legyen a kockázat az alapok tekintetében. De a parlament meg a tanács majd megmondhatja, hogy lehet magasabb is akár a kockázat aránya. És ez az, ezt az üzenetet sajnos félreértették, még a számomészék jövőbeni szerepéről szóló jelentésében is a parlamentben, parlamentnek úgy látom, hogy félreértés szerepel. A parlament kell, hogy megmondja, hogy lehet-e magasabb, vagy legyen-e alacsonyabb a kockázat szint, hiszen önök adják a mentesítést, nem a számvevőszék. Ez egy jelentős különbség. A mi standardjaink szerint a 2% a nemzetközileg elfogadott arány, és ezt kell, hogy elfogadjuk. De tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol magasabb a kockázat szintje, mint más területeken, és ez két tényezőtől függ elsősorban a tervezés módja és a programok végrehajtása a jogalkotások tekintetében, a második pedig, hogy a területen milyen a végrehajtás. És ezek azok az aspektusok, amelyek meghatározzák, hogy milyen a kockázati szint. A lényeg az, hogy amit meghatározzunk, az alatti legyen. Ez egy két teljesen különböző koncepció. Hogyha végül kettő és mondjuk öt, vagy egy és négy között lesz a szint, ez azt jelenti, hogy valamit tenni kell, hogy a tolerál, tolerálható szint arra csökkenjen. De az, hogy mi ez a tolerálható szint, ezt nem a számövőszék kell, hogy megmondja. A jogalkotótól függ ez, aki a politikai döntést hozza, attól függ ez. És tudom, hogy nulla toleranciát fognak mondani, és ezt valószínűleg nehéz lesz elérni. Úgyhogy a számvevőszéknek standardokat kell követnie. A parlament és a tanács, amikor dönt arról, hogy az egyes szakpolitikákat, egyes programokat hogyan hajtja végre, véleményében figyelembe kell, hogy vegye, hogy ezeken a területeken milyen kockázatok vannak. Fontos, hogy a bonyolult szabályokat elkerüljük, hogy egyeteműek legyenek a célok, hogy a beszámolási rendszer egyszerű legyen, teljesen érthető legyen, pontos legyen. Hogyha ez bekövetkezik, akkor más lesz a helyzet. És én hiszek ebben, és Kaje úrhoz is szólok, hiszen ő rákérdezett, hogy kinek van igaza. Szerintem nem ezt kell néznünk. Az Európai Bizottság kell, hogy megvizsgálja, hogy a lánc mentén milyen a programok kezelése, végrehajtása, és az auditornak el kell végeznie a munkáját, azt kell mondania, igen, a bizottság megfelelő képet ad a helyzetről. És így el lehetne kerülni azt a vitát, amit említett. A mi felelősségünk más. És a tegnap kiadott mezőgazdaságról szóló jelentésben is ott ezt próbáltuk megfogalmazni. A bizottság által meghatározott hibaszint Z volt, mi az utolsó két-három évet vizsgáltuk, és mi egy e- ettől eltérő intervallumot határoztunk meg, amivel nem volt átfedés a maradvány hiba szinthez képest. Mi volt a probléma, hogy a kiinduló információkat kell pontosítani a bizottságnak azt kell megnéznie, hogy hogyan gyűjti be az információt, és a tagállami hát, hatóságok, amelyek felelősek ezért a munkájukat a kezdetektől fogva pontosan kell, hogy végezzék, sokkal hatékonyabban kell, hogy nyomon kövessék a hibákat. Ayala Sanders asszony említette a fiatalok munkanélküliségének a kérdését, és hogy van olyan terv, hogy ezzel a problémával foglalkozunk. A Business integration Center gondol, ez egy olyan audit adott fázisban van. Egy másik auditot is most végzünk a fiatalok munkanélkülisége témájáról. Reményeink szerint hamarosan el fog ez is készülni. Az aldítókat a múltban elvégeztük ezen a területen, úgyhogy úgy gondolom, hogy az intézkedések hatásáról jobb képet fog kapni a parlament. Ez nem akadályozza meg a számvevőszéket abban, hogy a jövőben ezeket az eredményeket összegezze, és egy általános auditot készítsünk a költségvetési intézkedések hatékonysága területén a munkanélküliség elleni harcban. Példaként felhoznék egy jelentést. Az idős idősek foglalkoztatása témájáról készült például már egy ilyen jelentés. És természetesen a fiatalokra vonatkozóan is hasonló elemzést és jelentést lehet készíteni. Említették azt a lehetőséget, hogy a számvevőszék elemezze a harmadik országoknak nyújtott támogatásokban rejlő kockázatokat. Természetesen meg kell várni, hogy hatékonyak legyenek, hogy érvényesek legyenek ezek a döntések, hogy cselekvés is történjen ezek alapján, és természetesen, hogyha ezekhez költségvetés kapcsolódik, akkor el fogjuk végezni az ez irányú munkát. Ódi úr által felvetett témák tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nem új témák, több, ezeknek legalábbis ezek közül néhányról már többször beszéltünk, például a tanács kérdéséről. Ezt komolyan veszük ezt a kérdést. Már idén egy külön jelentést készítünk az Európai Külügyi Szolgálatról, bár ez egy önálló intézmény, és minden évben készítünk jelentést a tanácsról, ugyanúgy, mint a többi intézményről az administratív kiadások tekintetében, és egyébként figyelembe fogjuk venni az ön megjegyzését a részletes jelentés tekintetében tanácsról. A kincstárnoki kérdések tekintetében megvizsgáltuk ezeket az elszámolásokat és idén pontosan megfogalmaztuk az ez irányú aggájainkat, hogyha 2013 végén elvégezzük azt a munkát, amit 2012 végén is elvégeztünk, akkor megfelelünk ennek az agálynak. 2012 végén azt láttuk, hogyha a függő vállalásokat, tehát a még nem kifizetett vállalásokat megnézzük, és összehasonlítjuk azzal a különbséggel, ami már eleve létezik a vállalások és elkülönített összegek tekintetében. És mindezt összehasonlítjuk az egyéb, az Európai Unió mérlegében már szereplő tételekkel, akkor 300 milliárd eurós összegről beszélhetünk, ahhoz, hogy mindent kifizessünk. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió felelőssége kifizetések tekintetében nagyon magasak. Az értéke ennek több, mint a kétszerese egy éves költségvetésnek. Egy hosszú távú, a bizottság kérése alapján hosszú távú kincstári szükségletekre vonatkozó tervet kellett készíteni. Tehát meg kellett vizsgálni az utolsó három évet, meg kellett vizsgálni, hogy évvégén milyen problémák merülnek föl a kifizetések területén, és ugye emiatt merül föl a kincstári mm, kérdés. A következő programozási időszakban nem lesz a helyzet jobb valószínűleg, mert már az időszak elején fennáll ez a szakadék vállalások és az határolások között, ez már több mint 50 millió. Úgyhogy a probléma már fönnáll, még mielőtt megkezdenénk a végrehajtást. Ez a tanács kezében van természetesen, illetve a parlament kezében a költségvetési felelősség miatt. De 2014-re vonatkozóan ugyanez az információ, bízanak benne, benne lesz a jelentésben, és a bizottság reméljük, hogy menet közben részletesebb információt fog adni, és a jövőbeni felelősségekkel, kifizetési felelősségekkel is fog foglalkozni, és ez, ez érvényes a nyugdíja kérdésére is, hiszen a nyugdíj felelősség is minden évben fölmerül, de ugye a mérlegben mit tettünk? Az általános felelősséget, hogyha lezárjuk az ajtót mondjuk, akkor mennyit kéne fizetni. De mivel ma nem zárjuk be ezt az ajtót, hanem minden évben megnézzük, hogy mit kell kifizetni. Ezek a nyugdíjak minden évben felelősségként, átmeni tételként fölmerülnek átmenő tételek. Többféle információ szerepel az éves jelentésünkben, hogyha megnézzük a, az elszámolásokat és a úgy gondolom, hogy fontosak, hogy ezek az információk pontosak legyenek. A következő kérdés az együttműködés a nemzeti audit intézményekkel. Gressle asszony is felvetette ezt a kérdést, de mások is említették együtt kívánunk dolgozni a nemzeti számvevőszékekkel. Valójában azt kérjük, hogy készítsék el a peer review-t. A kapcsolatartó bizottságban legalábbis az elmúlt évekre vonatkozóan azt mondhatom, hogy konkrét az együttműködés a számvőszéggel. És mit sikerült elérni? Először is konkrét fellépést az ESM tekintetében. A szerződésben nem szerepel Európai ki elemzése tekintetben, de sikerült itt a bizottságot felállítani. Ez a tagállami számvevőszékekkel való együttműködésnek köszönhető. Keményen dolgoztunk olyan területen, területeken, amelyek a gazdaság és pénzügyi válsághoz kapcsolódnak. A fiscal policy, adózási, szakpolitikai hálózat, aztán Lisszaboni stratégia, illetve az Európa 2020-as stratégiák úgy gondolom és remélem, hogy konkrét eredményekre fognak vezetni. Itt van némi lemaradás, némi késés, de remélem, hogy itt konkrét lépések fognak történni Sokat dolgoztunk azon, hogy közös módszereket állítsunk föl, és közös megközelítési módszereket. Vannak olyan területek, ahol konkrét munkára fennáll a lehetőség a közös kezelés területein. Nem csak azért, mert olyan időszak előtt állunk, ahol a nemzeti számvevőszékeknek fontos szerepe lesz, hanem azért is, mert ezzel együtt és a végre, program végrehajtásához kapcsolódó tagállami szintű feltételekkel való kapcsolat miatt fontos, hogy az európai szemeszter területén is a deficit témájában mit sikerül elérni. Ezek olyan területek, ahol talán sikeresek leszünk, úgy gondolom, nem is tudom, hogy fogalmazzak egyértelműen. Nem mindegyik számvevőszéki intézmény áll ugyanolyan szinten az önkéntes munkaterületén nagy a különbség, és hát ugye az Európai Számbevőszék is egyike az ilyen intézményeknek, és eh, remélem, hogy mi is hozzá fogunk tudni járulni a források legjobb eh, kihasználásához. Amikor októberben Luxemburgban találkoztunk, végignéztük az ajánlásokat, amelyeket a parlament tett, a tekintetben, hogy hogyan lehet fokozni az együttműködést a számbevőszék és a nemzeti számbevőszékek között. És megpróbált megpróbáltuk az agályokat a lehető legjobb módszerrel megoldani és eloszlatni. consideration made by, uh, and I think this is linked to the a DAS uh, jövőjére vonatkozó megjegyzésekre szeretnék reagálni. Ez egy forrás intenzív feladat, Lezáros kollégára nézek most. Ő az új felelőse ennek a feladatnak. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen nyomás alatt vannak a forrásaink a jelenlegi megközelítés tekintetében, de ezt össze kell egyeztetnünk a parlament igényeivel, parlament aggájaival is. Ahogy Gessler azt mondta, igen, az egyedüli, tehát a DASZ az hasznos, de meg kell nézni azt is, hogy hogyan tudunk több információt adni, információvesztés nélkül, illetve már meglévő információk duplikálása nélkül. A kihívás az, hogy a lehető legjobban kell a forrásokat felhasználni, legyenek továbbra is mennyiségi információk, de több minőségi információt is kaphassanak. Nem csak a korábbi tervezési időszakokból levont következtetések tekintetében, amit egyébként Gájer úr említett, és következő éves jelentésben már lesz egy ilyen fejezet, ezt már említettem a 2017-20-as programidőszakra vonatkozóan. A több éves programdimenziókkal fogunk foglalkozni, és ezt bevesszük ugye az éves jelentésbe. A bizottságnak is fontos ez a kérdés de hát fönnáll ez a kihívás, hogyan tudjuk a lehető legjobban felhasználni a forrásainkat, hogyan tudunk minden szükséges információt megadni, amit igényelnek, és azokat az információkat, amiket külön kérnek. Az egyetlen lehetőség erre, hogyha az információ jelentős része a belső ellenőrző láncból érkezik, és az új pénzügyi rendernek megfelelő módon áll elő. Aztán a területi vagy átfogó felülvizsgálatok. Ezek nem speciális jelentések, közvetlen audit munkát nem jelent, jelentenek, nem tartalmaznak, inkább véleménynek tekinthetők. Viszont az alapjuk az összes audit bizonyíték, amit idők során összegyűjtünk. Bizonyára emlékezni fognak arra, hogy 2010-ben benyújtottuk azt, amit mi saját kockázat véleménynek neveztünk, pénzügyi kezelési kockázat. És ez az általános átfogó felülvizsgálat a pénzügyi kezelés tekintetében. Ennek a célja kettős, van egy belső természetű és egy külső természetű is. Belsőleg olyan eszközként kívánjuk ezt használni, ami lehetővé teszi, hogy jobban tudjunk foglalkozni az Európai Unión belüli kockázatokkal. Meg kell, hogy tudjuk határozni, hogy mik az audit munkában a prioritások, figyelembe véve a parlament ajánlásait és az érdekelt felek ajánlásait. Külsőleg pedig információforrást kell, hogy jelentsenek önök számára, az új parlament számára, ami néhány hónapon belül megkezdi a munkáját, az új bizottság számára az ősztől, idén ősztől, és a tapasztalatunk alapján, a véleményünk szerint, melyek a magas kockázatú területek. Ezeket a számvévőszék ABC kategóriákba besorolja, és mik az ajánlásaink, hogy hogyan lehet ezeket a kockázatokat kezelni. Tehát itt is a tanácsot, a parlamentet kívánjuk, az új bizottságot kívánjuk segíteni olyan eszközökkel, amelyeket figyelme tudnak majd venni az adott intézmények a kockázatkezelés területén. Aztán az elszámoltathatóság, ezt egyértelműen próbáljuk ki ö, hangsúlyozni figyelemfelkeltés szintjén a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy az elszámoltatási kérdésekkel nem foglalkozunk megfelelően. Itt ugye gazdasági pénzügyi kormányzási szempontok is fontosak. Vannak olyan kezdeményezések, amelyekben a parlamentnek nincsen szerepe. És vannak olyan audit hiányosságok, amelyek abból származnak, hogy a jogalkotó eh, nem vonta be a, az audit dimenziót az elszámoltathatóság tekintetében. Például a eh, parlament és a tanács most egyezteti a mm, probléma kezelési mechanizmust és rendszert, remélhetőleg itt az átfogó felülvizsgálatokkal e, itt is előre tudunk lépni. A parlamentet és a bizottságot olyan információval tudjuk ellátni, valamint az érdekelt feleket, hogy egy általános képet tudunk adni egy adott pillanatban a helyzetről, és, hogy a, és arról, hogy a számvevőszék szerint hogyan lehet kezelni ezeket a kérdéseket. Kedves elnök úr, úgy gondolom, hogy kicsit hosszasan beszéltem, talán most akkor megállnék, és esetleg majd a további kérdésekre tudok választ adni. Köszönöm szépen. Hát ez mindig így van, sosincs elég időnk. Még emlékszem, hogy ugye az Európai Ombudsman ötkor érkezik, és még a gold plating, a túlszabályzás kérdését is meg kell vitatnunk. De ketten szeretnének még most szólni, kérem, hogyha lehet eh, maximum kettő percben. Inez Alea Sender, és utána Jean-Pierre Udi. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna még egyszer megköszönni önnek a magyarázatokat, mindazt, amit elmondott. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt, és nagyon fontos volt számunkra, amit öntől hallottunk. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy ez egyfajta generikus munka, nem lehet itt részleteket kiemelni, és a szék, gondolom egyetért azzal, hogy ez a munkacsoport, amit létrehoztak, tulajdonképpen azzal foglalkozik, a mi kívánságainkkal foglalkozik. Szeretnénk ennek alapján eldönteni, értékelni, hogy mi az, amit eddig elértünk, milyen irányba szeretnénk tovább lépni. Persze kockázatok mindig lesznek, de figyelnünk kell arra, hogy mindent a megfelelő sorrendben csináljunk Folyt párbeszéd, születtek jelentések a számvevőszék jövőjére vonatkozóan, úgyhogy azt hiszem nyugodtan mondhatjuk számíthat eh, a mi támogatásunkra. És még valamit hozzátennék ehhez. Nagyon fontos az, hogy eh, lássuk, hol vannak még hiányosságok az auditokban. És felmerült bennem az is, hogy nem lenne -e lehetőség arra, hogy majd valamikor a költségek értékelésére is kiterjedjenek az auditok. Ma elfogadtunk egy jelentést a bizottság mentesítésére vonatkozóan. Nagyon sok volt a követelés ezzel kapcsolatban. Igazából hatalmas a feladat, az ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok, de természetesen ezek nem ingyen vannak magasak a költségek, emberi erőforrás és pénzügyi tekintetben egyaránt, úgyhogy jó lenne, hogyha majd egyszer erről is hallhatnánk öntől, hogy el tudjuk képzelni, hogy ha az auditokkal kapcsolatos követelések teljesülnek, annak milyen költség vonzata van. Mert azt hiszem ezzel nem vagyunk most teljesen tisztában még. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra, amit elnök úr mondott, a tolerálható hiba kockázat, amire azt mondja, hogy ez a parlament illetékessége. Sokat beszéltünk erről a kérdésről, Kelászor, aki az audit felelőse, hiszen a javaslat az volt, hogy az Európai Parlament határozza meg, és ez a szint legyen magasabb 2%-nál ez a elfogadható hibahatár. határ az állampolgára való hatás az katasztrofális, hogyha a parlament csak azért emeli meg a hiba szintet, mert látja, hogy milyen sok hiba van, és a polgárok ezt nem fogják megérteni. Ez egy üzemeltetési, kezelési paraméter, de itt úgy gondolom, hogy félreértés van, és ezt el kéne oszlatni. Van az elfogadható hiba szint, és a másik küszöb, amit önök el, hogy meghatározhatnak. Itt még a fordításokban is probléma van, sőt a pénzügyi rendeletben is hiba van, egy fordítási hiba, ami pedig jogalkotási eszközöknél hibás, hiszen angolul materiality szerepel, a szabályzatban a francia ö, szövegben materialité szerepel, ez azt jelenti, hogy anyagi, tehát ez valami anyag, ami megfogható. Itt újabb félreértés fog fölmerülni. Szeretném, ha elmondaná, hogy hogyan tudnak a jelentős küszöbb területén előrelépni, ami változhat, nem is tudom, hogy fogalmazzak a kontrollok területén, például tudományos kutatás, mezőgazdaság, mások a küszöbértékek, és nekünk pedig az alapok kezelése során egy tolerálható, elfogadható hiba kockázatot kell, hogy meghatározzunk. De Egyrészt az önök által kiadott véleményben is ez nem egyértelmű, de nekünk is politikai állásfoglalásra kell, hogy jussunk a bizottsággal szemben, és meg kell, hogy határozzuk, hogy akkor a mentesítést megadjuk, vagy sem. Köszönöm szépen. Elnök úr, záró megjegyzésekre ismét öné a szó. Köszönöm, elnök úr, és rövid leszek először is. Igen, valóban nagyon komoly a vállalásunk a tekintetben, hogy a DASZ reformját bevezessük. Ahogy ön is mondta, egy munkacsoport föl is állt, hogy ezt az értékelést elvégezze, és konkrét javaslat találjon elő május végéig a bizottság előtt. Hát remélem, hogy az új parlament, amikor összeáll, akkor már az új parlamenttel meg tudjuk beszélni, hogy a, ezt a témát hogy kezeljük Igaza van, nagy a félreértés a jelentős küszöb és az elfogadható hiba szint között. Sajnos emiatt nem tudtunk előrelépni. Amikor a jogalkotó elfogad egy politikai intézkedést, és ehhez költségvetési keretet is kapcsol egy sor szabályal, akkor tudnia kell, hogy ez bizonyos hiba kockázattal jár. Ez lehet magasabb, lehet alacsonyabb. És amikor az auditor a jelentős küszöböt vizsgálja, néhány évvel ezelőtt tudom, hogy más volt ez a jelentős küszöb bizonyos szakpolitikák területén. Például a külföldi támogatás tekintetében magasabb volt ez a szín más területekhez képest. Akkor még nem volt harmonizáció, és menet közben történt ez meg, és 2%-ra lementünk. De ez a mi felelősségünk, de az is igaz, hogy a jogalkotó az, aki tudja, hogy risk appetite, angolul így mondják, hogy mennyire akar elfogadni a kockázatot egy új kiadási területen. Ugye lehet, hogy nagy az eltérés, 4 vagy 5 százalék is lehet példaként. Lehet, hogy az auditor számára. Amikor a jelentős küszöböt meghatározza, ez egy plusz információként szolgálhat. Ezek a dolgok kapcsolódnak egymáshoz, de egyébként igaza van, nagy a félreértés ezen a területén, és sajnálatos, hogy a jelentős küszöb, materiality level angolul, ezt rosszul fordították le. Köszönöm, elnök úr, mindig is a rendelkezésükre állok, egyébként, ha újabb kérdéseik vannak. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm. Megvártam az eszmecsere végét, de szinte minden szakbizottsági taktól azt hallotta, hogy nagyon értékeljük az Európai Számvevőszék munkáját, általánosságban is, és konkrétan az ön munkáját, elnök úr, külön nagyra értékeljük. Ezért az egész szakbizottság nevében szeretném megköszönni a múltbeli jó együttműködést, és örömmel várjuk a jövőbeni együttműködést um, az ön számvevőszéki elnöksége alatt. Önöknek pedig kert a kampányhoz. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was zu laut. <laughs> yep, is awake. Uh, Remélem mindenki ébren van. Akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és következik a következő napi rendi pont. Egy tanulmány a gold platingről, a túlszabályzásról, az Európai Vidék Fejlesztési Alappal kapcsolatban, és Jens Geyer, az előadónk. Nem kívánok itt túl sokat beszélni, mert azt hiszem, hogy a lehető legjobban ki kell használnunk ezt a rövid időt, ami rendelkezésre áll, adjuk át a szót a referensnek akkor üdvözöljük a tanulmány szerzőjét itt a szakbizottságban. Egy prezentációt fogunk megtekinteni. A kérdés az, hogy vett úr hogy szeretne helyet foglalni. Üdvözlöm itt a szakbizottságban. És miután működik, majd remélhetőleg mindjárt a technika, el is kezdheti az előadást. Ja, Sie haben das Wort. Einfach äh, drücken, Parancsoljon. Nyomja meg a gombot, és mehet. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim. Örömmel ismertetem önökkel a tanulmány főbb megállapításait. Az önök szakbizottsága adta a megbízást, külön köszönet illeti Gájer urat, aki kezdeményezte, hogy elkészüljön ez a tanulmány. Tehát a gold plating az Európai Vidékfejlesztési Alapnál egy nagyon komplex kérdéskör. Megpróbálok gyorsan végigmenni rajta, persze anélkül, hogy ezért nem tartanám tiszteletben a szükséges nüanszokat, és utána, ha kérdéseket tesznek fel, bármilyen részletre visszatérhetünk. A cím magyarázatául szolgál Ugye a szükségesség és a komplexitás a két kulcs szó a címben. Miért volt szükség erre a tanulmányra? Ez az egyik. A jellemző hiba arány az egyik ilyen motiváló indok. Megyünk végig, tehát a fő, fő fejezeteken, célok, célkitűzések, módszertan, azután a hibarányok, maga a túlszabályozás kérdésköre, mi e, az oka és milyen hatásai vannak a gold platingnek, végül konklúziók és a legjobb gyakorlat. Mi volt a fő célja ennek a tanulmánynak? Nagyon komplex valóban. Szeretik volna meghatározni, hogy különböző tagállamok vagy autonóm régiók szükségtelenül mivel egészítik ki az a vidékfejlesztési alapra vonatkozó szabályokat. Programming periods, right? 94 programs across all members. Tekintsük át ezt a vidékfejlesztési alapot röviden, de hát különböző programokat valósít meg a vidékfejlesztési alap. Vannak olyan országok, ahol központosítottak a rendszerek, máshol regionális vagy szövetségi rendszerek, és vannak országok, ahol vegyes rendszer működik, tehát nincs egy üdvözítő recept. Nagyon fontos az, hogy az Európai Vidékfejlesztési Alap közös irányítású, megosztott irányítás alap, ez kulcsfontosságú. Ez azt jelenti, hogy elég sok szabály, iránymutatás, amit tanulmányozunk, a rendeletnek megfelelően kell, hogy alkalmazásra kerüljön. A kifizető ügynökségek eh, is ezeket a szabályokat kell, hogy alkalmazzák. It's, it's not the first time that we study, obviously, uh, uh, issues. Ebben a stádiumban meg kell említenünk azt, hogy a, míg a mi tanulmányunk készült, egy másik, egy adhok murka csoport, amelyet a DJ Agri állított fel a tagállamokkal együtt, szintén dolgozott ebben a, ezen a témán, és nagyon jó volt az együttműködés, ezzel a munkacsoporttal, illetve a tagállamok különböző ügynökségeivel, a kifizető ügynökségekkel és a kedvezményezettekkel is, hiszen eh, nem nagyon arra is szükség volt, hogy nagyon sok emberrel beszélgessünk el. Nézzük meg a definíciókat. Eh, a szűktől haladunk a tág felé az EU jogszabályok átültetése olyan módon, hogy ez túl megy a e, jogszabályi követelményeken. Ez talán az alapdefiníciója a gold platingnek. Mi ezt a definíciót azonban kibővítettük, mert most már olyan programokról beszélünk, amikor is a, a normák, az irányelvek és a végrehajtási eljárások is nagyon fontosak, tehát ezzel már egy sokkal bővebb definícióját alkottunk meg a gold platingnek. És megint csak itt van az, hogy szükségtelen, a szükségtelen szó, tehát visszatér ez a kulcs elem és majd a költséghaszon elemzések kapcsán vizsgáljuk ezt, hogyan lehet tehát mér, mérni a költségeket, a költségeket és a hasznot elemezve, a rezümé az általunk ismertetett esetekben, amit szükségtelenek minősítettünk, az, hogy túl magas a költség és túl kevés haszonnal jár a túlszabályozás. Annak sokszor a szándék nagyon jó, de nem feltétlenül jó a végrehajtás. Hogyan is dolgoztunk néhány szót a módszertarról, nyolc tagállamban vizsgálódtunk. Persze 8, ez kevés ahhoz, hogy ezt extrapoláljuk 28 tagállamra, de nagyon sok interjút folytattunk le EU szintjén is, és öt országban és régióban esett tanulmányokat végeztünk, Ausztriában, Bulgáriában, Katalgó, Katalóniában, Portugáliában, Olaszországban pedig a Ligúria és a Velence térségben. Nagyon rész, azt is meg kellett vizsgálnunk, hogy mennyire részletes statisztikák álltak rendelkezésünkre. Nos, hát nem volt mindig elég statisztikai adat, és hát át kellett küzdeni magunkat ezeken a nehézségeken. Kialakítottuk a saját koncepciónkat, létrehoztunk egy ilyen ábrát, a gold plating eh, wheel, ez egy cikk, ciklus, eh, a programozási ciklus, eh, amelynek az egyes elemei a programozás, azután a végrehajtás, és majd később ki fogom fejteni azt, hogy ez a túlszabályozás, a gold plating, a folyamat, a ciklus több részén is tetten érhető. Elég behatóan megvitatták már a hiba forrásokat. Most megnéztük, hogy hol fordulhatnak elő, vagy miért fordulnak elő hibák, és a számbevőszék, a tagállamok és a DJ Agri szolgáltak fő forrásul mi mind a három mellett és ellene is szóltak eh, ellenérvek, hogy melyik legyen a fő forrásunk. Végül is a DJ Agri mellett eh, döntöttünk, mert legközelebb ez áll a vidékfejlesztéshez, ami a tanulmány tárgya volt, és eh, hosszabb időre vonatkozóan lehetett itt összehasonlításokat tenni. De volt itt egy fontos korlát, a cross compliance, a kölcsönös megfelelés. Igazából a DJ Agri által készített definícióban nincsen megfelelően e, figyelembe véve. Nézzük a hiba arányokat. Látunk különbségeket, de igazi e, mintákat, modelleket nem látunk, e, hogy mondhatnák valamit, hogy most ez Észak- vagy Dél-Európában így van, vagy úgy van. A teljesítmény Csehország, Luxemburg, Lettország, valamint Szlovákia esetében nagyon jó teljesítmény adatokat találtunk. Az utolsó három évről beszélünk itt, ugye, 2009 és 2011 közötti időszakról. Portugáliában, Lettországban, Bulgáriában és Svédországban volt elég magas a hiba arány. Először fordult ez így, nem nyilvánvaló, hogy miért ezek az országok pont túl sok tehát így ebből az adott sorból nem lehetek azért igazán messze mutató következtetéseket levonni. Fontos az is, hogy elég nagy különbségek vannak a három tengelyben, az EMVA három tengelyben. Az elsőben a beruházási intézkedések, a versenyképesség, a fő kritériumok, a másodikban a környezet javítása, a harmadikban pedig az életminőség javítása. Azt látjuk, hogy a második tengelyben következik be valószínűsleg a legtöbb hiba, legalábbis az általunk vizsgált országokban. És itt nagy a komplexitás, azaz ahol nagy a komplexitás, ott úgy tűnik, hogy magasabb a hiba arány is. Most nézzük meg, hogy milyen túlszabályzási eseteket találtunk itt a kerék különböző pontjain. Most csak kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik a támogathatóság, ami a végrehajtási szakaszban fontos. Amikor benyújtják a pályázatokat, akkor jelentkezik nagyon gyakran ez a probléma. Túl szigorúak a követelmények, amelyeket a kedvezményezeteknek kell teljesíteni, a dokumentációra szélsőségesen sok követelmény vonatkozik, és túl szigorúak a végrehajtási szabályok, tehát ezek a támogathatóságok függenek össze. A cross compliance, a kölcsönös megfelelés kérdését nehéz eh, pozícionálni. Itt, hát, amikor a korai szakaszban, a programozás elején meghatározzuk ugyan a, már a eh, célokat, de ez a probléma csak később jelentkezik az ellenőrzés, a kifizetés eh, szakaszában, amikor a kedvezményezett nem felelt meg az előzetesen szándékolt, előzetesen kitűzött céloknak, szándékoknak. Most nézzük meg az okokat és a hatásokat. Miért tapasztaltuk ezeket a hibákat, milyen problémák húzódnak meg emiatt, mik a kiváltó okok. Úgy gondoljuk, hogy a gold plating, ahogyan a megfigyeléseink ezt alátámasztják, elsősorban a koncepció, illetve az egész program végrehajtásával függenek össze, ezért mindig meg kell próbálnunk az jelenlegi aktuális időszakban keresni az okokat az irányító és a kifizető ügynökségek bizonyos rendeleteket máshogy értelmeznek, ez nagyon gyakran előforduló oka a hibáknak. Azután az EU rendeleteknél szigorúbb követelményeket fogalmaznak meg a nemzeti, a tagállami szabályokban, és hogyha még plusz szereplők jelennek meg, akkor ez további, még komplexebbé teszi az egész helyzetet. Néha nagyon sok alintézkedést vezettek be a 214-es intézkedés mellett, de nem volt egyértelmű, hogy melyiket kell alkalmazniuk a kedvezményezettek, ez is szabálytalanságokat, hibákat eredményezett. Ausztriában, Spanyolországban, Bulgáriában időnként pedig más testületekre hárítják a szabályoknak való megfelelést. Katalóniában például külön egységeket hoztak létre a programok elindítására, Ausztriában pedig a lender, a tartományok kerültek be a képbe, és minél több a szereplő, annál bonyolultabb a koordináció, annál nehezebb kezelni az ügyet, annál komplexebbé válik minden. Végrehajtás, már említettem. Ez sokszor a definícióval függ össze, ki fiatal, gazda, kitekinthető ennek, mi a definíció. Ez is sokszor növeli a bonyolultságot. Azután a telepítési sűrűséggel kapcsolatos követelmények az állatállományok esetén itt ugye nagyon bonyolult, hogy hektáronként hány szarvasmarha a követelmény, az egyik elpusztul, akkor mi van. És ez nem csak mindig aktuálisan probléma, hanem mindig előre kell vetíteni. Ugye, hogyha elpusztul egy állat, és azt nem helyettesítjük, nem pótoljuk, akkor ez is hibát eredményezhet a jövőben és ez meglepetést okozhat sok az a számára, aki nem gondol erre, hogy ez hosszabb távon is érzékeltetheti a hatását. Még egy példa, Portugáliából ez a kedvenc példám. Itt már azt tapasztaltuk, hogy nagyon magas a hiba arány. Amikor elmentünk Portugáliába, és ott helyben tanulmányoztuk a helyzetet, akkor azt eh, tapasztaltuk, hogy nagyon sok hiba egy eh, intézkedéssel függ össze, egy adott szabályjal, amelynek kapcsán a gazdákat arra biztatták, hogy a termékeik egy részét közvetlenül a helyi piacon értékesítsék, ugye ilyen biopiacokon. Nos, tudjuk, hogy ez gyakran nagyon jó élelmiszerek vagy termékek, de sokszor drágábbak. Most ezeket a e, szabályokat e, még azelőtt hozták létre, hogy kiütött volna és sújtotta volna a gazdasági politikai válság Portugáliát, de most azóta, a válság óta e, sokkal kevésbé hajlandók az emberek többet költeni az élelmiszerre, mint korábban. És éppen ezért azok a gazdák, akik ugye ambicionálták ezt, hogy 25%-át a termékeidnek add el a helyi biopiacon, na most nem tudják ezt a célt teljesíteni ez egy példa arra, hogy a gazdasági pénzügyi válság eh, milyen nagy mértékben befolyásolta a valóságot, eh, és ez nem csak a fogyasztókat sújtotta, hanem ebben az esetben a gazdákat, a termelőket is. A kifizetés ellenőrzése, természetesen ez is nagyon fontos, itt is több példát felhozhatnék, de miután kevés az idő, ránéztem az órára, erre most nincs idő, inkább rátérnék a konklúziókra, és még néhány jó példát említenék meg. Az első következtetés, amit levonnék, az, hogy itt semmi nem fekete-fehér. A túlszabályzás problémája nagyon fontos, de még sok megfont, más megfontolás társul ehhez, mielőtt levonnánk a fő következtetéseket és erre mindenképpen szükség van, hogy elsietve vonjunk le olyan konklúziókat, amit utána már nem tudnánk igazolni. Először is látnunk kell azt, hogy az irányító hatóságok az EMBA keretében azt a szerepet kapták, hogy szabályokat hozzanak létre, és ez, ez a menedzsment, az irányítás egy része. Az irányító hatóságok konkrét eljárásokat hoznak létre, hogy célzottabbak lehessenek az intézkedések, ezeknek ambiciózusnak kell lenni, tehát jó időnként, hogyha a környezetvédelmi célok ambiciózusak, az európai intézmények és a tagállami politikák is sokszor arra biztatják az érinteteket, hogy ambiciózus célokat tűzenek ki de hogyha ez így van, akkor természetesen nagyobb a kockázat annak, hogy ezeket a célokat nem sikerül majd elérni. Hogyha egyáltalán nem tűznénk ki célokat magunknak, akkor persze nem lenne gold plating sem, de nyilván ez sem lehet a szándékunk. Azt látnunk kell, hogy Sokszor a rendelkezések megkérdőjelezése egyfajta melléktermék, vannak nemzeti regionális szintű célok, amivel nincs probléma, de ezek melléktermékek. És ami igazán fontos az, hogy akik az irányításban, az igazgatásban kezelik ezeket a komplex eh, kérdéseket, hogyan tudnak intelligensen dolgozni, kezelni ezeket, ha használtam az intelligens szót. Tehát a szabályokat egyszerű keretekben alkalmazni. Ez egy nagyon nagy feladat, és azt tapasztaltuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű. A tanulmány fő megállapításaira rátérve eh, a jelenleg érvényes szabályokat, iránymutatásokat, jogszabályokat aránytalan nagy hibával valósítják meg a túlszabályzás miatt, és aránytalanul magasak a költségek miatt, és aránytalanul kevés kicsi a haszon nagyon befolyásolja a túlszabályozás az hiba arányt, itt említettem ugye a portugál gazdák esetét, de gyakran nagyon jó szándékkal hoznak ilyen intézkedéseket. Harmadsorban eredményezhetnek magas hibarányt ezek a túlszabályozási problémák, és sokszor a költségek magasabbak, mint a haszon. És nagyon fontos a parlament és a szakbizottság számára is az, hogy vannak olyan hibák is, amiknek semmi köze a gold datinghez, amelyeknek más oka van, eljárási hibák, vagy a kedvezményezettek által elkövetett hibák, vagy egy sor más tényező. A gold plating tehát, és az ehhez kapcsolódó hibák és most ez egy pozitív üzenet, amit szeretnénk megfogalmazni a következtetéseimben tehát amelyeket kapacitásépítéssel, koordinációval és az összes érintett szereplő közötti együttműködéssel ki lehet küszöbölni. Tehát itt az intelligens implementáció talán a kulcs szó, a megoldás a túlszabályozás problematikájában, megfelelő kapacitásokat kell kiépíteni, javítani kell az igazgatásban dolgozók munkájának a minőségét. Többször azt láttuk, hogy a kifizető ügynökségeknél vagy az irányító hatóságoknál dolgozó munkatársak, eh, hogyha nem dolgoztaták túl őket, akkor kevesebb hibát követtek el. Cseh köztársaságban, ahol a vidékfejlesztés kapcsán már nagyon sok bölcsesség tapasztalat halmozódott fel, ott emiatt kevesebb, alacsonyabb lett a hibarány is. Olyan környezetre van szükség, ahol kompetens emberek azért mozgástérre rendelkeznek, mérlegelhetnek bizonyos helyzetekben a szabályokat és az iránymutatásokat, azért ilyen mérlegelés alapján kell, hogy alkalmazzák. Koordináció, együttműködés, ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, közelség a kedvezményezettekhez, hogyha a kedvezményezettek közelében dolgozunk, azzal is lehet csökkenteni a hiba arányt, és call centerekkel, egyebekkel lehet jobban tájékoztatni az érintetteket. Elnök úr, mindjárt a végére érek, jó hír. Tehát hogyan lehetne egy gyors eredményt elérni, ambiciózus követelmények, kötelezettségvállalások esetén különösen most, amikor az új programok kialakítása kezdődik, akkor sok lehetőség van arra, hogy előre lépés történjen a követelmények meghatározása területén. És végül hosszú távú megoldások, itt megint csak a kapacitás építést kell támogatni, a jó gyakorlatok cseréje nagyon fontos, a meglévő ismeretekre, kell hagyatkozni, és a DG Agri-nél és a tagállamokban is kiemelték a közbeszerzés fontosságát. Jó lenne, hogyha az adhok munkacsoport, amely ezzel foglalkozik, állandó munkacsoportá alakulna. Amikor az új programok és célok kitűzéséről van szó, akkor nagyon oda kell figyelnünk az új és még nem tesztelt céloknak a kitűzésére. Könnyű azt mondani, hogy ez a cél, és jó, magasan szabjuk meg, de ellenőrizzük, hogy ez valóban megvalósítható cél-e, ha valóban racionálisan akarunk tovább lépni. És pozitívan szeretném befejezni az előadásomat. Komoly kérdés a gold plating, hibákat is okozhat, de most az új programozási ciklak, ciklus elején a kapacitás koordináció, kooperáció zászlunkra tűzve csökkenhetjük a túlszabályozás problémáját, és ezzel együtt a hibákat is. Mr. David, and your... Igen, köszönöm szépen David úr önnek is, és egész csapatának. Nagyon érdekes érdekes volt a tanulmány. Akkor most megnyitom a vitát. Kikér szót, Geyer úr? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok én is az igazgatónak és az egész csapatnak, és Ingeborgnak is, hiszen a parlament részéről ezt az egész tanulmányt nagyon jól követte nyomon. Nagyon hasznosnak tartom én is ezt a tanulmányt, hiszen először is egy olyan pontot vet fel, amely nagyon sok gondot okoz nekünk a vidékfejlesztés. Ez az, ahol a legtöbb hiba van. A tanulmány azt mutatja, legalábbis szerintem, hogy tulajdonképpen minden szinten kell valamit tenni a problémák megoldása érdekében, vagy pozitívan azt is mondhatom, hogy mindenki hozzá tud ahhoz járulni, hogy jobb legyen a helyzet világos volt, legalábbis előadó számára kezdetől fogva, hogy nem a túlszabályozása a probléma a költségvetés végrehajtásánál. De a tanulmány alapján is azt mondhatjuk, hogy a vizsgált szakpolitikai területen ez persze nem elhanyagolható hibaforrás. Éppen ezért megéri hogy igyekezzünk a arányokat csökkenteni. Amióta a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságban dolgozom, azóta tulajdonképpen egyre inkább azt látom, hogy az Európában elterjedt elképzelés, hogy Brüsszel az oka a bürokráciának és az értelmetlen szabályozásnak Hogyha az európai szabályozás végrehajtását nézzük, akkor tulajdonképpen más lesz a vélemény. A nemzeti szint is mondjuk így legalább is jelentős mértékben hozzájárul ehhez. Úgy gondolom, hogy reálisan elmondható, hogy ezzel a tanulmányjal a megáldáshoz közelebb jutottunk. Tehát ez az egyik kérdés. Nyilvánvalóan a túlszabályozás terén az Európai Parlamentnek jobbnak kell lenni, nem tudom, hogy hogyan. szívesen venném, hogyha a közigazgatás szereplői, akik csodálatos munkát végeznek, de a frakciók tanácsadói is nagyon alaposan elolvasnák ezt a tanulmányt. Úgy gondolom, persze nem erre a szakbizottságra vonatkozik, mert mi mindig bölcs tanásokat adunk, de más szakbizottságok néha olyan kompromisszumokat fogadnak el a törvényalkotás keretében, ahol legalábbis a, mondjuk csak a kedvenc szavaikat látják viszont, erre figyelnek, de azt, hogy a végeredmény micsoda, arra kevésbé összpontosítanak. Például a regionális szakpolitikai bizottságban ez van, ahol tulajdonképpen dolgoztam a, a montán iparága régiókban, a be, ebbe behozták, tulajdonképpen az ipari régiókat kezdtük el, de aztán behozták a hegyvidéki régiókat és a független területeket. Tehát nem igazán iridlem a, az ezzel a kérdéssel foglalkozó bizottság. sem. Nos, kérdés az, hogy milyen követelmények legyenek a programoknál. Szerintem ez alapvető. A bizottság is megteheti ugyanezt, bár azt elismerem, hogy az Európai Parlament nem mindig segíti a megoldást, de mégis nem mi vagyunk a törvényalkotás egyetlen problémája. Nem jelentéktelen a nemzeti szint sem, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezések minősége nem egyszerűsödik, hanem bonyolultabb lesz. Tehát világosságról van szó, egyértelműségről, Tehát arról van igazából szó, hogy kevésbé a részletekbe merüljünk el, és éppen ezért célirányosabbak legyünk, és rugalmasságról van szó. Az a példa is, amelyet eh, az előadásban hallottunk Portugáliáról, ahol tulajdonképpen a válság eh, vitt rá arra, hogy észszerű előírások szülessenek. A második dolog, már jeleztem, hogy túl ambiciózus a célmeghatározás. Talán Talán arra kellene összpontosítani a célmeghatározáson kicsit egyszerűbb legyen, csökkenjen a komplexitás. Végül a hatóságok minősítése is fontos, különösen a helyi szinten. Min, mondjuk mindig van két alkalmazott, aki tudja a régióban, hogyan kell a, az európai projekteket kezelni, aztán az egyiket elhelyezik, a másikat nyugdíjazzák, és akkor egyszer csak egekbe szökik a hiba arány. Ez nem azt jelenti, hogy a projektek rosszak, vagy egyre több a pazarlás, hanem egyszerűen a emberi okai vannak, tapasztalattal kapcsolatos okai. A bizottság nyilvánvalóan erőfeszítéseket tesz hogy rendszeresen, de legalábbis egy-egy támogatási időszak kezdetén a menedzsment azzal a menedzsmenttel, aki a régióban a végrehajtásért felel, azokkal megfelelő, vagy azok számára megfelelő személyzeti összetételt biztosítson. A dokumentáció arányossága, nos, ugye mindig e, kettős nyomás alatt vagyunk. Egyrészt szeretnénk minél többet akarunk tudni, hogy minél jobban értékelhessünk, másrészt pedig a, a dokumentáció mindig jelentős kötelezettségeket is jelent. A különböző, de nyomon követhető okok miatt eh, nem teljesíthetőket. Szóval nem tudom, de hogyan úgy gondolom, hogy ez a kiinduló pont lehet a vitában is, de hogyha ilyen extrém módon dokument, ha dokumentálnánk az extrém példákat, akkor talán eljuthatnánk oda, hogy megnézzük, hogy hova vezet tulajdonképpen mindez. Ez a tanulmány nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen irányban lehet tovább dolgozni. Úgyhogy köszönöm szépen. Vielen Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Ines Ayala Zennes. Eh, köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. Azok az ágazatok, amelyekkel foglalkoztunk, ezek rendkívül fontosak, ugyanakkor közvetlen kifizetéseket leállítottak, javult az ellenőrzési rendszer, és amikor a támogatásokat, a közvetlen támogatásokat ellenőriztük, akkor a vidékfejlesztési támogatási pillér megváltozott, ugye miatt az új szektor miatt. Vagyis kisebb szöveg, összegeket is illetez, de ugyanakkor bonyolult a helyzet. De jó értelemben is, hiszen sokszor a önmagában a bonyolultság az nem negatív, például ha be akarjuk venni a fiatalokat, a fiatal eh, mezőgazdasági vállalkozásokat, egyéb specifikus mezőgazdasági területet, ez bonyolítja a helyzetet, de pozitív előre mozdulás. Számomra az a fontos, hogy megértve azt, hogy bonyolult a rendszer, új képességeket, lehetőségeket fejleszünk ki, ahogy az el is hangzott. Javítani kell az emberi erőforrásokat, javítani kell az adminisztrációs képességeket a programok végrehajtása területén és a kedvezményezettek területén is jobbításra, javításra van szükség, hogy az ő fellépésük is javuljon. Hogyha meg akarjuk változtatni a dolgokat, akkor esetleg a következő években a rendelet módosítását követően. Persze lehet, hogy más problémák fognak fölmerülni. Mégis az a kérdésem, ön két képről beszélt a prezentációban. Az egyik az általános, a globális utolsó három évre vonatkozó hiba szinttel, és aztán beszélt az egyes tengelyekről. Ezzel együtt nem beszélt a trendekről, tendenciákról hiszen azt mondja, hogy ez a három év nem ö, jelent egyértelműen tendenciát, de azért én látok valamilyen tendenciát. Vannak olyan országok, amelyek viszonylag jól teljesítenek a hiba szint tekintetében, de van, ahol negatív a trend, növekszik a hibák mennyisége, pont az általános beslésektől és az átlagokhoz képest eltérően, hiszen látszik, hogy vannak olyan szegénynek tűnőek, akik kikerülnek ebből a a helyzetből, de pont ezeknél látunk javulást. Ön azt mondja, hogy nem lehet egy tendenciát felállítani három éves adatok alapján, de hát ezeknek a táblázatoknak az alapján úgy tűnik, hogy például Portugália annyira rosszul áll, hogy kikerül a képből. De nem igaz ez, sőt a tendencia az, hogy 2010-2012 között hatalmas erőfeszítéseket tett Portugália, vagy mm, történt valami? Aztán más országok úgy tűnnek, hogy nagyon jól haladnak, és mégis 2012 között jelentősen növekedett a hibák aránya. Ezért azt szeretném kérni, legyen szíves ezt magyarázza meg, hiszen magyarázatra van szükségünk. A, úgy tűnik, mintha itt előítéletek érvényesülnének. Pontosan kell, hogy tudjuk mérni ezeket a területeket, mert egyébként azt hiszük, hogy vannak reménytelen esetek, reménytelen országok, de aztán, ha pontosan megvizsgáljuk az adataikat, akkor látszik, hogy javulást mutatnak. Köszönöm. Mások nem kérnek szót, akkor megadom a szót a válaszra az igazgatónak. Thank you very much for the uh, nice comments and the compliments. Um, Köszönöm szépen ezeket a kedves megjegyzéseket és a bókokat is tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy a konkrét kérdés, amivel fog, fogad, foglalkoznom kell, Ayala Sanders kérdése. Tény, hogy nagyon sok időt töltünk a trendekkel. A 42-es oldalon a jelentésben három évre próbáltunk előre jelenzni. Meg kell, hogy mondjam, hogy osztom az önök frusztrációját a trendelemzéssel kapcsolatban, az egész csapat. Ezek ugye nem átfogó, átívelő trendek. Hogyha megnézzük a 42. oldalt a jelentésben, ott Portugáliát néztük, hogyha megnéztük volna, csak, ha csak 2010-et néztük volna meg, akkor Portugália szinte nem is lett volna a radarképen. Tavaly viszont, 2012-ben, akkor más országok lettek volna ott, például Bulgária. Ez az oka annak, hogy, vagy Ausztria, igen, igen, Ausztria is. Ez így van, beszéljünk Ausztriáról. Nem akartunk senkit kiemelni, mert ugye hár, ezért mondtuk, hogy inkább három évet nézzünk nem tudtunk egyértelmű tendenciát erre a három, erre az időszakra meghatározni. A legtöbb országban van változás, jelentős változás lehet egyik évről a másikra is, ahogy látják a táblázatból. És összességében azt is látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon jó eredményeket értek el, jelentős a fejlődés, még más területeken erre nincs lehetőség. Úgyhogy megint csak nagyon nehéz, úgy gondolom, a hibaarányokról beszélni ezen a metaszinten. Az ajánlásunk az lenne, hogy nézzük meg, hogy mi van mind e mögött, és ez az ajánlásunk tulajdonképpen minden ezt követő munkára is. A portugál példa megint csak azt mutatja, hogy nagyon jelentős a csökkenés. Talán elnök úr, ha megengedi, akkor hadd reagáljak arra a kollégára, aki volt Portugáliában, illetve neki a szót megadni. Igen, nagyon röviden. A korábbi tárgyalások vagy beszélgetések alapjára is. Az adatforrás néha megkérdőjelezhető, mondjuk így. Vagy például Portugáliában nagyon sok hiba amiatt volt, hogy a definíciókat és a helyi adatbázisok méretét ki kellett igazítani, például amikor a földet mérték. Itt ugye más volt a helyzet Portugáliában, mint más országokban. Voltak olyan földkönyvi bejegyzések, amelyeket értékelni kellett. Nagyon nehéz, és nem lehet dinamikusan a trendeket így ebből megítélni. És valóban esetről esetre kellene mennünk. Megpróbáltuk az tanulmányokat így elvégezni, és aztán próbáltuk az adatok mögötti dinamikát is megérteni. De, mint mondtam, az adatok minősége az kihívást jelenthet, hiszen van, hogy nagyon alacsony szintűek ezek az adatok, van, hogy nem értékelhetők. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna csak hozzátenni. Igen, köszönöm szépen. Tulajdonképpen az előadónak adom meg most a szót, mert szeretné, nem, nem szeretné. Akkor, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy pont ez a tanulmány rengeteg ponton utalt arra, hogy hogyan lehet a törvényalkotás körében is a, bürokrat, a bürokratikus terheket csökkenteni. Szívből köszönjük ezt a nagyon fontos munkát, rendkívül érdekes volt, és ezt a napi rendi pontot akkor le is zárom. Ja, wir werden, äh, Most nagyon rövid két perces szünet után folytatjuk majd az ülést.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 start. Huh? All right. Yeah, dear colleagues, ladies and gentlemen, first... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, először is szeretném üdvözölni az Európai Parlamentben az Európai Ombudsman, aki egy ombudswoman, Aurelia asszony, üdvözlöm, üdvözlöm a Koncak Bizottságban, és szeretnék először is gratulálni az új megbizatásához. Minden jót kívánunk ehhez az európai polgárok érdekében. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt van közöttünk. A napirendi pont saját kezdeményezésű vizsgálatról beszél, de helyesebben panaszokon alapuló vizsgálatokról kellene beszélni. Tehát saját kezdeményezős vizsgálat, de a normál vizsgálathoz kiegészítés képpen a beérkező panaszokra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy nincs akadálya annak, hogy arról beszéljünk azokról a témákról, amik száma, ön számára fontosak, illetve a mi szakbizottságunk tagjai számára fontosak. Átadom a szót önnek, hogy tartson egy bevezetőt, és biztos vagyok abban, hogy intenzív vitára fog sorá kerülni a szakbizottság tagjaival. Üdvözlöm. Ha megnyomja a piros gombot, elvileg működni fog a mikrofon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kedves bevezetőjét, köszönet a szakbizottsági tagoknak is azt a lehetőséget, hogy ma délután itt beszélhetek önökkel, és elmondjam, hogy az Európai Ombudsman mit tesz az úgynevezett forgóajtó típusú összeférhetetlenségi ügyekben. Az EU intézmények, ügynökségek foglalkoznak az érdek összeférhetetlenséggel, amikor egy közszerebből magán feladatra lép át egy fontos funkcionárius, illetve néha fordítva is ez előfordul. A potenciális konfliktusok ilyen időszakban is fölmerülhetnek, amikor sok embert érint a munkával kapcsolatos helyzetének a választása az európai intézményeken kívüli felvételt nyer valaki. Tudom, hogy a szakbizottság foglalkozik ezzel a témával, és tíz évet voltam nemzeti ombudsman, és mindig próbáltam megfelelően kezelni az ír parlament és a kapcsolatomat. Nagy örömömre szolgál, hogy ma, mint európai ombudsman léphetek önök elé, és így az európai parlamenttel elmélyíthetem a kapcsolatomat. Ez a téma, amire bizonyára nagy közfigyelem fog irányulni, hiszen itt most jelentős változások lesznek az EU-ban. Itt nem csak etikai kérdésekről van szó, nem csak kötelezettségekről van szó azok tekintetében, akik közszerepet vállalnak, hanem természetesen itt a polgárok bizalmáról is szó van, Továbbá, hogyha az EU intézmények rosszul kezelik ezt a kérdést, akkor nem csak a reputáció romlik, hanem jogi kihívások elébe is kell majd néznünk. Például a magáncég, amely a kereskedelmi bizalmas információkat kiadja egy ilyen helyzet által érintett volt közszereplőnek. A Folyamatosan felügyelni kell ezeket a lehetőségeket, vel kell kerülni az információkkal való visszaélés lehetőségét azon volt tisztviselők tekintetében, amelyek az kereskedelmi tevékenységbe kerülnek át, hiszen a kereskedelmi cégek nagyra értékelik az általa felhalmozott információkat. Az EU jogalkotási és kereskedelmi jogalkotási tevékenységében nagyon fontos, hogy az EU intézmények minden szükséges lépést megtegyenek, hogy el lehessen kerülni az ilyen fajta potenciális károkat. A kereskedelmi érzékeny dokumentumok kiadása például egy EU intézmény részéről soha nem tolerálható. Azonnali kivizsgálásra kell, hogy sor kerüljön, és ennek következtében szankciókra. A forgóajtó típusú összeférhetetlenségi ügyekben nagyobb erőfeszítésre van szükség, hogy javítsuk a jelenlegi szabályokat, és nyomon kell, hogy kövessük, ellenőrizzük ezt a jelenséget. Természetesen nagyon fontos, hogy azt biztosítsuk, hogy teljes mértékben alkalmazzák a szándékok szerint, szándékoknak megfelelően a szabályokat. Az Európai Ombudsman foglalkozik az EU intézmények, ügynökségek ellen benyújtott panaszokkal. Az általános cél, hogy javítsuk az EU adminisztráció szintjét, hogy biztosítsuk, hogy megfelel a kötelező szabályoknak és elveknek. A legmagasabb szintű szolgáltatást kívánjuk ösztönözni. Ezért az érdek összeütközési kérdések természetesen elénk kerülnek. A feladatom nem csak az, hogy elérjem, hogy az intézmények kövessék a kötelező szabályokat és intézkedéseket, hanem hogy felhívjam a figyelmét az intézményeknek arra, hogyha a szabályok nem illeszkednek pontosan az szintén kötelező elvekkel. Például egy közszereplőnek, köztisztviselőnek megfelelően kell viselkednie, az EU intézmények tiszteletben kell tartania a munkáját. Az én feladatom, hogy segítsem az adminisztrációt abban, hogy a legjobb utat, legjobb megoldást megtalálja a tekintetben, hogy a szabályoknak és az elveknek is meg tudjanak felelni. E célból jelenleg vizsgálom azt a módot, ahogy a bizottság az érdekösszeférhetetlenséggel kezeli hiszen itt a munka jelentős része kereskedelmileg érzékeny, és fontos szerepet játszik az adminisztráció területén a bizottság. Meg vagyok arról győződve, hogy a bizottság modellként kíván szolgálni mások számára ezen a területen. Ahogy előre halad a mm, kivizsgálás, sorra fedezzük föl a problémákat, a hiányosságokat, és ajánlásokkal tudunk élni. A munka során természetesen nyitva állok újabb panaszok kivizsgálása tekintetében is és saját kezdeményezési kivizsgálók tekintetében is rendelkezésre állok. És nem feltétlenül csak konkrét panasz esetén fogok foglalkozni bizonyos témákkal. A irodám forrásait a maximális közérdeket élvező témák kivizsgálására kívánom koncentrálni. Az elődöm 2012. decemberében indította ezt a vizsgálatot. Tíz individuális esetet foglaltak össze, és így kezdték el vizsgálni a helyzetet. A bizottsági dokumentumok elmúlt három évben végzett vizsgálata során láttuk, hogy hogyan illeszkedik a politika és a gyakorlat. A vizsgálatnak a középpontjában az áll, hogy van-e ezen a területen szisztemikus probléma. A szakembereim először tíz panaszos dossziéjával foglalkozott, továbbá plusz 27 2012-2013-as dossziéval is foglalkoztak. A helyzetek kezelésében megvalósuló előrelépést is vizsgálni kívántuk véletlen módon választottunk ezekből a dokumentumokból, amelyeket részletesebben kivizsgálunk. Azt kell, hogy vizsgáljuk, hogy a bizottság az egyes dokumentumokkal, dossziékkal hogyan foglalkozott tovább folytatom a vizsgálást, egy vizsgálatot, egy sor kérdést teszek fel a bizottságnak a felmerülő aggályok tekintetében, és várom, hogy a hónap végéig megkapjam a válaszokat a bizottságtól. Eljárási témákkal foglalkoznak ezek a kérdések, a bizonyítékok értékelésével, külső tevékenységek tekintetében, a, illetve személyes alapon a távozás, alattávozás követően online kiadjuk rendszeresen az értékelések eredményét és azoknak a részletes indoklását. Az értékelési folyamat függetlensége, a különböző indi, időszakok elemzése, hogy hogyan kezeli a bizottság az érzékeny információkat, hogyan kezeli az új személyzetek, személyzetek esetén fölmerülő összeférhetetlenségi eseteket, és hogyan kezeli azokat a, az alkalmazottakat, amelyek megszegik a szabályokat, illetve például a nyugdíj jogosultság potenciális elvesztésének a helyzetét. Felmerül az a kérdés is, hogy a, illetve az a kérdéssel is foglalkozik az egyik kérdés, hogy a bizottság két éves időszak ott határoz meg, mielőtt új munkahelyet vállalhatna egy bizonyos volt alkalmazott, gyakorlatilag tiltott az alkalmazás két évig. Véleményem szerint ez nem korrekt. A 16-os cikk személyzeti rendelet második bekezdése azt tartalmazza, hogy méltányosan a bizalmi információk védelmével kell, hogy a személyzet eljárjon, amikor megszűnik az alkalmazása. Itt nem egyedi helyzetekről van szó, hanem rendszeresen kell elemezni a helyzetet, meg kell nézni, hogy a jelenlegi rendszer hogy működik, hogy hogyan alkalmazzák a jelenlegi alkalmazotti rendeletet. És gyakorlatilag kell vizsgálni a hiányosságokat, és meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol a bizottságnak és a parlamentnek beavatkoznia kell. Hat hónapja vagyok a funkcióban, és látom, hogy az alkalmazottak és egyéb személyzet, amelyek az Európai Unió intézményeiben dolgoznak, milyen méltányosan, hitelesen, megbízhatóan lépnek föl. Viszont fontos foglalkozni egy másik témával is, hogy a, ezeknek az embereknek a nagy többsége megfelelően dolgozik, és ezt nem szabad, hogy aláássa az, hogy néhányan néhány kolléga nem megfelelően áll hozzá a munkához, és őket szankcionálni kell. Nem szabad megengedni, hogy ez a közbizalmat csökkentse az Európai Unióban és az Európai Unió intézményeiben. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Uh, O'Reilly. For... Köszönöm szépen O'Reilly asszonynak, amit elmondott, illetve felolvasott. Most pedig meghallgatjuk a kérdéseket. Inge Gressle. Köszönöm szépen. Nagy öröm, hogy itt üdvözölhetjük. Korábban még nem volt ebben az örömben részem, de remélem, hogy ez változni fog, mert ez a szakbizottság eh, nagyon érdeklődik az ön által kezelt terület felé, és a eh, személyi szabály, eh, foglalkoztatási szabályok reformja kapcsán mi is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, a cooling off időszakkal, egyebekkel. Amikor ön megítéli ezeket az intézkedéseket, erről szeretnénk többet hallani. Az ombudsman intézménye, a hitelesség, az EU hitelessége szempontjából nagyon fontos intézmény, mondhatnánk, talán az utolsó remény a bírósági ítélet előtt, és sokszor ugye tudjuk, bírósági döntésekre nagyon sokáig kell várni. Ma hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek kapcsán reméljük, hogy az Európai Bíróság döntéshozatali eljárását kicsit fel tudjuk gyorsítani nagy benyomást gyakorolt rám, amikor azt mondta, hogy szeretné, hogyha az Európai Unió példa eh, kép eh, lehetne, és ön ezen dolgozik. Michel Petit nagyon világosan fogalmazott erről, azt mondta, hogy ön nélkül nem vettek volna ilyen irányt a dolgok. Nagy tisztelettel adózom önnek, és köszönöm, hogy ebben az ügyben is ilyen aktív lett, mert ön nélkül nem lehetne szabályozni ezeket a kérdéseket. A bizottság nem hallgat sokszor a parlamentre, az nagyon jó, hogy az ombudsmanra hallgatott, de nem sikerült igazából megoldani a parlamenti eszközeinkkel ezeket a eseteket ezért az ön által vizsgált ügyek nagyon fontosak. Elmondta, hogy a forgó ajtó kapcsán vizsgált eseteket, Mikor a számíthatunk arra, hogy eredménye lesz, eredménye lesz a vizsgálódásnak. A harmadik kérdésem a szerződéses alkalmazottakra vonatkozik. A tavaly az ügynökségek mentesítésével kapcsolatban valóban vitatkoztunk arról, hogy ezzel a csoporttal mit kezdjünk. Az EU-ban Ugye a tamparerek, az idegenes munkaszerződése dolgozók maximum 6 évig dolgoznak EU intézményeknél. Ma délelőtt is szavaztunk e, erről. Ugye mi legyen az asszisztenseinkkel? a revolving door e, kapcsán. Itt nem tilthatjuk el őket a munkától, hiszen a képviselőktől búcsút véve az asszisztenseknek kell munkát találniuk. Itt talán utalhatna arra, hogy ezt a, ezzel mit kezdjünk. Tehát még egyszer nagy tisztelettel adózom a munkájának, bízunk önben, és reméljük, hogy minél gyakrabban fogjuk itt üdvözölni. Ki kíván még hozzászólni? Ján Mulder először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék O'Reilly asszonynak gratulálni magam nevében is megtalálta a jó hangvételt, a megfelelő hangot. De egy dolog feltűnt nekem, amikor az európai intézményekről, tisztviselőkről beszélt, egyetértek, nagy többségük tökéletesen dolgozik, néhány kivétel van, de mindenképpen szükség van arra, hogy legyenek szabályok olyan EP képviselők számára is, akiket nem választanak újra a mostani választások során. Ugyanilyen szabályok vonatkoznak, összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak rájuk is. Köszönöm szépen, Paul Rübig következik. Köszönöm. Nagyon örülünk annak, hogy jó az együttműködés közöttünk. Számunkra fontos az, hogy lássuk, hogy az intézmények közötti együttműködés tényleg jól működjön. Egy kérdésem lenne. Nemrég volt egy meghallgatás eh, NGO-k, civil szervezetek eh, munkájáról. Meg tudná ön vizsgálni azt, hogy Brüsszelben hogyan működnek együtt civil szervezetek az EU-val? A bizottság, a parlament, a tanács, a jövőben esetleg a compliance kérdését felvethetné. Mit várjunk el például az EU által finanszírozott NGO-któl? Talán megvizsgálatná ön ezt a kérdéskört is. Vannak a parlamentben ilyen úgynevezett intergrupok, ahol polgárok, emberek bizonyos témákkal foglalkoznak, és itt a parlamentben vitatják meg ezeket. Nem lenne észszerű az ilyen polgári csoport adatok kapcsán megvizsgálni azt a kérdést, hogy a, az itt a parlamentben vagy a bizottságnál levő képviselők és polgárok közötti eszmecserék számára valami jogi keretet hogyan lehetne teremteni. Még Inez Ayala Sender kolléganő jelezte, hogy szeretne szólni. Köszönöm szépen. Én is Üdvözlöm O'Reilly asszonyt itt a szakbizottságban. Nagyon örülök, hogy itt van. Amit az összeférhetetlenséggel kapcsolatban elmondott, ez is azt jelezte, hogy mennyire fontos a bizalom kiépítése, erősítése. Egyetértek azzal, amit ön mondott. A legtöbb esetben Arról van szó, hogy az európai intézményeknél dolgozók túlnyomó többsége tökéletesen korrektül, becsületesen, tisztességesen dolgozik. Csak egyedi esetek vannak, amikor ez nem teljesen így van. Nem egyszerű, ezért a vizsgálódás, de üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy valóban konkrétan, egyes konkrét esetekről beszéljünk, és a többieket, akik ugye korrektül dolgoznak, meg tudjuk védeni. Tavaly néhány ügynökségnél bukant fel összeférhetetlenségi probléma, ugyanis a parlament és a bizottság eh, esetében azt hiszem kicsit túlzott azt mondani, hogy a tendencia erősödik, szakértőket eh, külön kell választani. Ugye a bizottságnál minden szinten szakértők, szakemberek dolgoznak, és ez azt jelenti, legalábbis annak tükrében, amit mi tapasztaltunk néhány szeminárium kapcsán, hogy megvan persze az összeférhetetlenség kockázata az ügynökségek esetében. Például a repülésbiztonsági ügynökségnél volt egy ilyen konkrét eset, de hát itt az is szakemberek dolgozhatnak csak az ilyen ügynökségen, nem talál, nem tudunk leakasztani a fogasról repülésbiztonsági szakértőket, csak úgy. Ezért nagyon jól képzett emberek tölthetik csak be ezeket a funkciókat. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk ilyen esetekben elkerülni az összeférhetetlenséget, ilyen szakembereknél, kikre ugye egyrészt szükségünk van mindenképpen hogyan eh, lehetne úgy eljárni, hogy eh, ne eredményezzen ez problémákat. Eh, ezek a szakemberek általában a vállalatoktól jönnek, korábban vagy ágazatban dolgoztak, nem, nem bürokraták, és korábban a Boeing és az Airbus ügy kapcsán is kiderült, hogy ugye sok ellenőrzés után, hogy nem beszélhetünk ott sem egyértelműen ilyen összeférhetetlenségi problémákról. De sokszor talán célszerűbb lenne külsősöknek kiadni bizonyos feladatokat. Csak akkor is biztosan látni kellene, hogy ez megfelelően hogyan történhet. És azt is látjuk, hogy fontos kizárni a konfliktusokat. Köszönöm, kedves kollégák! Más nem jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Akkor kérem önt, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Tulajdonképpen a vizsgálat során rengeteg területet érintettünk, ahogy a kérdések is mutatják. Valóban egyfajta orvos szakértő jellemzést végzünk arról, hogy mi működik és mi nem a bizottságnál, és hogyan alkalmazzák a kö a rájuk kötelező szabályokat. Még nem zárult le a vizsgálat, de egyértelműen látszik, úgy gondolom, és a, a, hivata, a hivatalos tárgyalások, kérdések és a dokumentumok alapján, hogy a különböző főigazgatóságok között nincs megfelelő koherencia a szabályok alkalmazására vonatkozóan. Egy, teret, egy területen bizonyos feltételeket alkalmaznak, másod pedig másokat, stb. Úgy gondolom, hogy a bizottság elismerte azt, hogy ez probléma, hogy rengeteg struktúra működik. De a kérdés az az, hogy ezek a struktúrák tényleg hatékonyak-e. Meglepő, akkor, hogyha elolvassuk a vizsgálat eredményét, és a különböző más jelen, jelentéseket, a médiában parlamenti jelentéseket, stb. Tehát meglepő, hogy a végrehajtások kapcsolatban van jelentős öm, impotencia, és nincsenek megfelelő eljárások a szabályok megszegésére ha nem, bár nem vagyok teljes mértékben képben, de úgy tudom, hogy a bíróság ezzel még nem igazából foglalkozik. Nagyon gyakran az ügynökségek maguk, vagy a bizottság maga dönt arról, hogy jogsértéseként milyen szankciót alkalmazzanak. Ha azonban a szabályokat komolyan kell venni, és hogyha a szabályok hatékony végrehajtását várjuk el, akkor azok, akik ezeket a kérdéseket, akik ezekben részt vennek, azoknak azt is látni kell, hogy szankciók lehetségesek. Az ombudsman hivatalban a munkatársaimmal nagyon gyakran beszélünk a, nem, a, a, a szankciók elmaradásával kapcsolatban az emberi természetről. És arról, hogy a kollégák, vagy volt kollégák értékelése alapján eh, történnek ezek az értékelések, és nagyon gyakran az emberek nem hajlandók arra, hogy eh, ilyen helyzetben alkalmazzanak valamilyen fajta szankciót, vagy egyáltalán, hogy beavatkozzanak mindabba, amit eh, az intézményeken kívüli munkaterületnek tartanak. Tehát a parlament és a bizottság és más testületek fognak végül erről dönteni. De az is lehet, hogy érdemes lenne megvitatni a, az érdekkonfliktusok esetét például az ügynökségeknél, az intézményeken kívül, és hogy egy független testület döntsön ezekről. És akkor ez a fajta személyes érintettség kikerülne belőle, persze nyilvánvalóan az egyének személyes körülményeit mindig figyelembe kellene venni. Tehát ez a fajta adott etikai bizottság, amely eh, a, ebből eh, adódna úgy gondolom, hogy tehát nincsenek összehasonlítható dolgok, és ez azért aggasztóbb, mert például, hogyha egy bizonyos ügynökségnél vagy főigazgatóságnál értékelünk, akkor lehet, hogy négy különböző értékelést végez a szolgálat. Az, aminek most dolgoznak, aminek korábban dolgoztak, az adminisztráció és az alkalmazotti bizottság, de tulajdonképpen senki sem felel magáért a döntésért és úgy gondolom, hogy ennek az az oka, hogy nem vagyunk hajlandóak adott esetben a kollégákra vonatkozóan öm, szankciókat öm, kiróni. Azok a kérdések, amelyeket néhány hónapban én magam is feltettem ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, azokból az látszik, hogyha tehát a, a szabályokat egyszerűen nem úgy alkalmazzák, ahogy azt megfelelően kellene, azért, mert a kollégák nem hajlandók semmit tenni azért, hogy más kollégák személyes érdekét sértsék, akkor talán mégiscsak úgy gondolom, hogy ezeket az értékeléseket egy független testületnek kellene átadni. Ami magukat az NGO-kat illeti, és az ott végzett munkát, én nem egészen értettem a, a kérdést, mert úgy gondolom, hogy az NGO-k nagyon fontosak, és nemzeti ombudsmanként is már láttam az európai környezetet, újságíróként a politikai környezetet, és a, az NGO-k az elmúlt években sokkal aktívabbá váltak. És úgy gondolom, hogy mindezt a, a lobbisták erősödő tevékenysége is követi, és éppen ezért az NGO-knak nagyon fontos, hogy ezt a gyakorlatot végezhessék. Korábban találkoztam én magam is NGO-kkal, kértem őket, hogy segítsenek nekem ezt az egész képet áttekinteni az én irodámban, hiszen ez egy kis oroda, de mégis úgy gondoljuk, hogy etikai kötelezettségünk az, hogy a, a forrásainkat maximálisan kihasználjuk, és aztán visszajelzést adjunk arra, ami véleményük szerint fontos lehet. De hát nyilvánvalóan az NGO-knak az átláthatóság is fontos. Bárki akarná is befolyásolni azt, amit a parlament vagy a bizottság végez. És azok, akik nagyon sokat beszélnek az átláthatóságról, azoknak is kötelezettsége, hogy saját maguk is átláthatók legyenek. Amikor ide a parlamentbe jöttem, akkor most már láttam korábban, de amúgy is érdekel, hogy milyen eh, átláthatósági szempontból milyen regisztrációs adatokat kell megadni az embereknek. Ez egy óriási dolog. Idén, önök amúgy is politikusok, tudják, hogy ez kritikus év különböző kérdések szempontjából, azért, mert a közvélemény, a média erre figyel, és azért, mert közös politikai elképzelések vonatkoznak ilyesmire. Hazámban a recessziót követően, a gazdasági összeomlást követően jelentős mértékben megnőtt az emberek szomja, éhe az átláthatóság iránt. A régi amerikai mozdás szerint a gazdaság az, amelyik buta vagy bolond, és a, az összeomlás volt az, amely jelentős változásokat er, erőszakolt ki. Nos, úgy gondolom, hogy azok, akik a jogszabályokat befolyásolni akarják, azok ne legyenek titokban természetesen a kereskedelmi érzékenységeket, egyéb dolgokat nyilván tiszteletben kell tartani, de egyre nagyobb az igény a nagyobb nyitottság irányában. Úgyhogy az érdekkonfliktusok ebből a szempontból teljes mértékben érthetőek, és a szakértői csoportokkal kapcsolatban per definíció ők ugye néha a kereskedelmi ágazatból jönnek, monopóliumokból, például a légiközlekedésben, és nagyon nehéz a lehetséges érdekkonfliktusokat elkerülni. De hogyha vannak ilyen rendszerek, akkor kell, hogy ezt valami nyomon kövesse, és hogyha a jogsértés van, akkor hatékony áttekintésre és hatékony szankcionálásra van szükség. Azt is úgy gondolom, hogy a a közférában az emberek zöme azért mégiscsak észszerű, soha nem lesz perfekt, tökéletes minden, hiszen nem tökéletes világban élünk, de mégis véleményem szerint és az én vizsgálataim során lehetőség nyílik arra, hogy hivatalom ezt a fajta szélesebb képet megadja és segítse a bizottságot, vagy megadja a bizottságnak és a parlament segítségével adott esetben biztosítsuk, hogy legyen egyfajta nyomon követő keret. Én attól tartok azonban most még, hogy nincs hajlandóság a bizottságon belül, az ügynökségeken belül erre. Teljesen emberi okoknál fogva. Hát igen. Köszönöm szépen, Aurélia asszony. Ezzel tulajdonképpen egy kérdés merül fel, bennem legalábbis, hogyha megnézzük mindazt, amit most ön felvetett, akkor valóban vannak, előfordul, hogy nem döntünk. Az alkalmazottaknak az érdeke is az, hogy meglegyen a megfelelő keret, hogy tudják, hogy mit lehet tenni, mi az, amit nem lehet megtenni, és hogy döntést hoznak, mert hogyha nem hoznak döntést, akkor szerintem az a legrosszabb mindenki számára. Úgyhogy mi attól tartunk, mi, tehát mi is azt szeretnénk, hogyha sikerülne az alkalmazottakat megvédeni, ha például új munkát kell keresniük egy bizonyos EU intézmény után, ben eltöltött idő után. Ingek részre szeretne megint szót kérni. Rá szeretnék kérdezni. Felírtam, ugye, hogy hogyha alkalmaz közalkalmazottak munkahelyet váltanak, vagy szabad, akkor kvázi szabadságra kell menni egy bizonyos időre. Milyen szabályok vannak erre vonatkozóan? Azt látjuk, hogy a politikusok, például a komiszár, a, bocsánat, a biztosok, szürke területektől eltekintve egyértelműen szabályozott keretek között tudnak újra elhelyezkedni, tehát a, a legmagasabb szintű alkalmazottak számára nem olyan szigorúak a szabályok. Ugye a biztos az teljesen más egy apparátuson belül. Véleménye szerint az alkalmazati jogszabály módosítását követően most milyenek a szabályok? Ugye megint probléma, az első számú Barozó Bizottságban egyetlen egy biztos volt csak, aki utána nem lépett át a, az iparba, tehát a gazdaságba a mandátuma leteltével. Tehát elegendőek a, szabályoz, a szabály, elegendő a szabályozás, vagy, vagy mi a helyzet? Köszönöm, van még egy kérdés Ján Muldertől. Is there a necessity for? Van-e arra igény, hogy a volt képviselők helyzetét szabályozzuk? Köszönöm szépen, Aurélia asszony. Elnök úr, a saját meg, az ön megjegyzésével kapcsolatban, hogy hogyan lehet a személyzetet védeni. Teljesen egyetértek önnel, hiszen szeretnék tudni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. De azért persze vannak olyanok, akiknek pontos magyarázatra is szükség van. A ma délutáni ülésre való készülés során megnéztük, hogy a Google mit tartalmaz az érdekütközés esetére vonatkozóan. Hosszú magyarázó dokumentumot találtam a tekintetben, hogy mi is az összeférhetetlenség, az érdekütközés. Ne, az egész lista azt tartalmazza, hogy ne viselkedjen negatívan, és ne állítson föl az ember olyan üzletet, amely a Google-el lesz verseny képes, ez volt a dokumentumnak a lényege, de próbáltam végigolvasni, és teljesen egyetemben szerepelt, nagyon érdekes volt ez, a, részletes volt a leírás, de amikor arra vonatkozóan történik a nyilatkozat, hogyha bármilyen kétsége van, akkor beszéljen az emberi erőforrások felelősével, vagy etikai bizottsággal, akár még alkalmazott, akár már nem alkalmazott. Érti, érthető, hogy az emberek néha hibáznak, nem értik meg a szabályokat. Ez teljesen korrekt meg, és direkt megfogalmazás volt, és kedves megfogalmazás is volt. Mindig ezt találtam, hogy ha kételjei vannak, menjen, forduljon az emberi erőforrások felelősséhez, forduljon az etikai bizottsághoz. Úgy gondolom, hogy ezt mi is alkalmazhatjuk, amikor kételj merül föl az alkalmazottak részéről, hogy mit kell, hogy tegyenek. A képviselők tekintetében természetesen az ombudsman soha nem akar belekeveredni politikai ügyekbe. Én arra koncentrálok, hogy az adminisztráció hogy működik. Természetesen a parlament, mint EU intézmény, parlament számára fontos, hogy a mandátum lejáratakor semmilyen probléma nem erüljön fel, és ne tudja károsítani az intézményt a volt képviselő. Úgy gondolom, hogy van erre vonatkozóan egy viselkedési szabály, a képviselőkre érvényes ez. Az e- először is fontos, hogy a képviselők maguk vitatko, vitassák meg, hogy ez elégséges-e, elég erős-e bizonyos körülmények között, és hogy meg a nyomás az én szerepem az, hogyha panasz merül föl azzal kapcsolatban, hogy a parlamenti adminisztráció hogyan kezelte a konkrét panaszt, akkor lesz nekem szerepem. De első lépésként ez természetesen a parlament feladata. A parlamentnek kell döntést hoznia erről. Az utolsó kérdés a leállási időszak, vagy a befagyasztási időszak. Azt hiszem, hogy a bevezetőben említettem, a két éves úgynevezett időszakot, amikor a funkcionáriusoknak a volt a volt munkaadó számára be kell, hogy jelentsék, hogy milyen munkát vállalnak. Azt hiszem, a bizottság esetében ez más. A biztosoknak nincs ilyen meghatározott idő a tekintetben, hogy a biztosoknak milyen időszakra vonatkozóan kell betartaniuk a titoktartást, amikor megszűnik a megbízásuk. Néhány téma idén föl fog még merülni aktívabban, amikor a bizottság távozik. Úgy gondolom, hogy nagyon sok külső ilyen NGO tevékenység van, médiában is vannak ilyen tevékenységek, úgyhogy elkerülhetetlen, hogy le, le, lesznek panaszok. Ezek persze lehetnek alapos, alaposak és nem alaposak. Én, mint ombudsman, a bizottsági témákban valamit majd lépni kívánok, majd megnézzük, hogy a bizottság hogyan kezeli az érdekütközés kérdését a biztosok esetében idén évvége felé kerül erre sor, vagy jövő évre. Igen, erre oda fogok figyelni. Az idei év igazából egy tesztév a bizottsági vállalások tekintetében is, hogy a tekintetben, biztosítani kívánják, hogy ne legyen érdekütközés, de a parlament számára is ez egy fontos tesztidőszak lesz. Nem akarom pontosan meghatározni én, hogy mi a korrekt befagyasztási idő. Lehet, hogy két év, de aztán lehet, hogy a harmadik évben valaki egy EU intézményt rendkívül károsító módon lép föl. Igazából itt elvekről van szó. Azt kell biztosítani, hogy az elvek monitorozása megfelelő legyen. Meg kell nézni az elvek végrehajtását, megvalósulását, és ahogy korábban is mondtam, az tekintetben, hogy legyen egy független bizottság. Ha erre igény van a parlament vagy a bizottság részéről, hogy az adhok etikai bizottság munkáját meg kell erősíteni, akkor meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget. De úgy gondolom, hogy a parlamenti választásokat követően, hogy mit tesznek a képviselők, és még inkább, ha megnézzük, megvárjuk, hogy a bizottság hogy lép föl, hogy kezeli az érdekütközést. Ez fog majd segíteni a munkámban, de úgy gondolom az önök munkát is ez segíteni fogja. Köszönöm szépen, Lorelli asszony! Köszönöm, hogy foglalkozott ezekkel a fontos kérdésekkel. Nagy örömünkre szolgált, hogy eljött hozzánk, hogy válaszadott a kérdéseinkre, és minden jót kívánunk a munkájához. Köszönöm. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanke mich noch. Kedves kollégák, még egyszer nagyon köszönöm Orajli asszonynak, hogy itt volt, és miután nagyon előre szaladt az idő, javaslom, hogy azonnal menjünk tovább a napi rendünkben. Következő napirendi pont a bizottság delegációjának uta, ut, utazása a Cseh Köztársaságba. Itt van a delegáció felelős vezetője, meg akarjuk vizsgálni a helyzetet, az uniós alapok kontrollját Csehországban. Gályó kollega lesz a delegáció vezetője, és most kérem ismertesse velünk a program tervezetet, Geyer úr Jens parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer a dolgok hátteréről néhány szót, hogy ez elég világos legyen. Tavaly előtt kezdtük el meghívni nemzeti képviselőket azokból az országokból, amelyek a regionális politika szempontjából a legnagyobb hibarányt eh, produkálták a bizottság adatai szerint. Közvetlen párbeszédet kezdtünk a felelős nemzeti hatóságokkal. Nagyon izgalmasak voltak ezek a viták, ugyanis először jelentek meg tagállami miniszterek itt a szakbizottságban, hogy feleljenek a kérdéseinkre, és néhány állandó képviseleten ez némi nyugtalanságot is okozott. A tagállami képviselők velünk vitatkozzanak arról, hogy hogyan sikerül a regionál és regionálpolitikai programokat végrehajtani a tagállamban. És a cseh köztársaság még valami különösen kis csinos dolgot talált ki. A hatékonyság érdekében, de erről a bizottságnak más volt a véleménye. És ennek eredményeképpen Csehországban az arányt, az átlagot magasan meghaladó hiba arányt sikerült elérni a regionális fejlesztési alap kapcsán. Itt volt a regionális ügyekért felelős miniszter, és itt a szakbizottsági meghallgatása megértette azt, hogy valamit változtatnia kell. Most elutazunk Csehországba, hogy megnézzük, mennyiben sikerült változtatni a dolgokon. Hát valami csodás gyógyulásban nem hiszünk, nem is ezt akarjuk, ezért nagyon intenzíven fogunk tárgyalni a három problematikus operatív programért felelős hatósággal, a közlekedés, a környezetvédelem és az észak-nyugati regionális program, ez a három problematikus program, Nem Prágában vannak eh, egyébként ennek a területnek a felelős hatóságai, hanem több órás eh, útra lett volna szükség, ezért eh, hálásak voltunk, hogy az ottani képviselők hajlandók voltak eljönni Prágába annak érdekében, hogy beszélhessünk az illetékesekkel. A bizottság mind a három programnál pénzügyi korrekciót alkalmazott, meg akarjuk nézni, hogy ezt eh, hogyan kezelik. Még két más minisztérium, a regionális fejlesztés, illetve pénzügyi eh, és auditért felelős minisztérium képviselővel is találkozunk, a számövőszék eh, képviselővel is, azután a parlamenti képviselőtek, van köztük Michalek szenátor, egy whistleblower, egy közérdekű bejelentő. Természetesen eh, még helyben is meg fogunk nézni egy konkrét projektet. Köszönöm. Az utolsó eh, eszmecseres során még eh, voltak tisztázatlan dolgok. Kérdezem, hogy most van-e igénye valakinek arra, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy rákérdezzem valamire, vagy a bizottság képviselőjétől kérdezzem valamit. Ha nem, akkor ezt le is zárhatjuk. Sok sikert kívánunk a delegációnak, térképezzék fel jól a helyzetet, és ezzel tulajdonképpen le is zárhatom a mai ülést. Sokat szavaztunk, alaposan megvitattunk több témát, de mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítette a munkánkat, az egyrészt az Európai Bizottságnak, a számvevőszéknek, eh, természetesen a főtitkárság munkatársainak is köszönettel tartozom, akik a mentesítési eljárás során eh, sok tekintetben segítették a munkánkat, a frakciók tanácsadóinak, eh, a szóbeli és írásbeli fordítás végzőknek is köszönöm a munkáját, és mindenkinek még szép estét kívánok.